Okay, welcome everybody. I'm apologize. Üdvözlök mindenkit. Elnézést, hogy egy kicsit késtem. A bizottságnál voltam, és mint mindig a konferencia paneleken van egy kis csúszás, de most már itt vagyunk. Másodszorra cserélünk eszmét Jeroen Dijsselbloem úrral, az Eurócsoport elnökével, már egyszer beszéltünk vele Ciprusról, most azt az eszmecserét folytatjuk, és holnap azután itt lesz Oli Rén, és Mario Draghi is. Illetve nem, nem, elnézést, ez muszon jön holnap. Tehát egy kicsit már összezavarodok, mert nem akarok most itt senkit megsérteni azok közül, akik majd ellátogatnak hozzánk. Már elmondtuk, hogy elég sok kérdést eh, szeretnénk feltenni, sok kérdésre várunk választ, eh, mint például arra, hogy eh, miért hagyták, hogy a helyzet addig romoljon, amíg összeomlott a két legnagyobb ciprusi bank, milyen tanulságokat lehet levonni Izland, Írország, Spanyolország, Görögország esetéből esetleg a Ciprusra milyen hatással voltak azok az intézkedések, amelyeket Görögország esetében figyelembe vettek, vagy miért nem vették figyelembe a tapasztalatokat. Március 16-19-i ülés, amin megszülettek a fontos döntések, hogyan készítették elő és érdekelne minket az is, hogy az IMF részéről kik voltak jelen, voltak-e ilyen hátsó kis szobák, ahol szintén tárgyaltak, bevonták-e az orosz hatóságokat eh, a eh, megoldásba, visszatartották a ciprusi hatóságok a válság minden szakaszában fontos információkat, volt egy lista a követelésekről, és igen, reagáltak erre a központi bank, a ciprusi egy bank jól látta el a felügyeleti szerepét, mi volt a trojka szerepe a ciprusi bankok megmentésében, és biztosak lehetünk-e abban, hogy a ciprusi emberek számára a legjobb megoldás született, Azután, hogyan működik ez a likviditási segítség Cipruson? mi a ciprusi válságintézkedések hatása más EU államok bankrendszerére, hogyan lehet biztosítani, hogy amíg nincs meg a közös betétgarancia alap és a bankszanálási hatóság, addig is minden jól működjön. Tulajdonképpen most már tudjuk, hogy ki tette a javaslatokat, illetve ami fontosabb, ki ellenezte azt, hogy a kisbetéteket is megadóztassák, és vajon miért történt ez. Ez is része annak a szélesebb intézkedési csomagnak, amit terveznek Ciprussal kapcsolatban a ciprusi tőke feltőkésítési intézkedéseket milyen megfontolások alapján döntötték el, a különböző mentőcsomagokban hogyan vették figyelembe a ciprusi emberek érdekeit. Biztos vagy, benne, hogy egyszerre nem tud minden kérdésre válaszolni, de hát azért hívtuk meg ismét önt, és még majd lesznek más megbeszélések is a trojkával, hogy választ kapjunk minél több kérdésre. Majd megadom önnek a szót, hogy mondja el a véleményét, utána a frakciók nevében kapnak szót a képviselők, és próbáljunk meg 5 percet nem túllépni. Akik nem ennek a szakbizottságnak a tagjai, hanem más szakbizottságtól érkeztek, nincs értelme, hogy integessenek nekem, mert már előre a koordinátorok eldöntötték, hogy kik kapnak szót, tehát ők hiába kérnek. Ezek a szabályok. Szeretnénk megérteni az Euró csoport és a trojka tevékenysége mennyiben szolgálja az európai polgárok érdekeit. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők. Örülök, hogy én hamar visszatérhettem a parlamentbe. Egy bevezető előadással készültem, remélhetőleg ebben már több kérdésre válaszolok azok közül, amit ön feltette elnök mondja, és utána megpróbálok, mennyire tudok a többi kérdésre is válaszolni. Mióra, mióta utoljára találkoztunk, a ciprusi makrogazdasági kiigazítási program sikeresen befejeződött. Tudom, hogy nagyon sok energiát fordítottak erre, és nagyon nagy figyelmet élvezett. Üdvözlöm ezt a lehetőséget, hogy erről beszámolatok, mert úgy gondolom, hogy jó alkú született Ciprus és az EU számára egyaránt. Mielőtt megpróbálnánk értékelni a ciprusi makrokiigazítási programot, fontos, hogy ne feledkezzünk meg arról, hogy rendkívüli körülmények nyomán kért Ciprus végül is segítséget. A válság idején ugye a ciprusi pénzügyi szektor fenntartatatlan, nagyra nőtt, aránytalan volt a ciprusi GDP-hez képest, különösen sebezhetővé vált az ország a pénzügyi piacok turbulenciájára, és nagyon súlyos egyensúlytalanság elemezte a ciprusi gazdaságot és mindennek az eredménye képen a túlzott kockázatvállalás miatt két, a két legnagyobb ciprusi bank nagy bajba került, a ciprusi gazdas, ciprusi kormány nem tudta őket feltőkésíteni, és ezért nem volt más lehetőség, mint hogy az eurózóna tagállamaikhoz forduljanak segítségért. Konkrét intézkedéseket dolgoztunk ki, hogy a rendkívüli körülményekben megtaláljuk a megoldást, hosszú távú megoldást akartunk, hogy végül is e fenntartható gazdasági növekedés pályájára visszatérhessen Ciprus, és foglalkozunk kellett az euróvezetet érintő szisztemikus kockázattal Unióval a ciprisi eh, gazdaságot átengedni a egyensúlytalanságnak, a zavaroknak, ez, ez lesz volna a legrosszabb megoldás a ciprisi emberek eh, számára. A februári választásokon győztes kormány ezt felismerte, és nagyon intenzív tárgyalásokon végül is eh, márciusban meg tudtunk egyezni a makrogazdasági kiigazítási programról. Ennek a programnak a fő elemei nyomán a ciprisi gazdaság most már fenntartható pályán pályára lépett, és ennek a költségeit megpróbáltuk a minimális szintre szorítani. Amikor utoljára találkoztunk, akkor arra törekedtem, hogy még az elsőnél is fejrebb megoldás csomag szülesen, mint amit első körben a Cipsi parlament elutasított, és ez is történt. Mik ennek a kiigazítási programnak a fő elemei? A pénzügyi ágazattól méretét csökkenteni kell, át kell strukturálni, hogy ismét életképes legyen. A 100 ezer euró alatti betéteket garantálni kell, de az ennél nagyobb betétesek, a részvény és kötvény tulajdonosok Eh, részt kell, hogy vegyenek a költségek fedezésében. Ez a megoldás azt jelenti, hogy a két legnagyobb ciprusi eh, bank átstruktúrásának a költségeit azok a eh, befektetők fogják vállalni, illetve megfizetni, akik a vállalatkockázatokból profitáltak, és nem az adófizetők pénzéből mentik meg a bankokat. A Trojka majd elkészít egy jelentést és készül egy független értékelés arról, hogy a pénzmosás elleni milyen intézkedéseket kell elfogadni a Ciprusnak. A ciprusi hatóságok eh, már bizonyos döntéseket meghoztak a költségvetési konszolidációs strukturális reformok érdekében eh, a tőkeműveletekre forrásadót vezetnek be, és eh, a társasági adó kulcsát is emelni fogják. Több más intézkedésről is gondolkoznak, a fel, átstruktúrálás, a feltőkésítés jegyében. Ciprus 10 milliárd euró segítséget kap tőlünk, 9 milliárdot az ESM-ből, az Európai Stabilitási Mechanizmus, 1 milliárdot pedig az IMF-től. Egy Ciprus törleszteni tudja majd a közép- és hosszú távú adósságát, fel tudja tőkésíteni a pénzintézeteit. A idén, vagy ebben a hónapban már az első ESM-ből folyosított a részletet megkapja Ciprus. Büszke vagyok arra a szolidaritásra, amit az tagállamok Ciprus irányában tanúsítottak most a ciprusi válság is aláhúzza annak a fontosságát, hogy folytassuk a bankunió létrehozását, erősítsük a banki felügyeletet, és um, valóban uh, jó válságmegoldási eszköztárat dolgozunk ki. Gyorsan el kell fogadni a tőke e, tőke követelményekkel és a közös felületi mechanizmussal kapcsolatos szabályokat. Ez e, lehetővé teszi, hogy jobban tudjuk, e, tudja kezelni az európai pénzügyi szektor a kockázatokat és a sokokat. A közös felügyeleti mechanizmus az eurozóna összes rendszer szintű bankját az Európai Központi Bank felügyelete alá helyezi, és az olyan bankok, mint a Laiki vagy a Ciprusi eh, bank eh, esetében már eh, a, előbb megszólal a riasztó, és így azonnal lehet cselekedni, a legrosszabb fejleményeket el lehet kerülni. Biztos vagyok abban, hogy helyes az, hogyha azok, is, azok viselik a költségeket, akik korábban élvezték a banki túlzott kockázatvállalás eredményeit. Meg kell majd egyezni a követelések sorrendiségéről, hierarchiájáról. A tanácsban és a parlamentben is folyik a munka a bank szanálás irányelvről és a betétgarancia alapról és remélem, hogy a második szemeszterben elkezdődhet a trialógus az intézményeink között. Emellett a bizottság már bejelentette, hogy júniusra benyújt egy javaslatot egy egységes bankszanálási mechanizmusról. Ezek a kezdeményezések segítenek majd csökkenteni a bankok rendbetételének a költségeit, és minimalizálják aznak a kockázatát, hogy mások is megfertőződjenek a meggyőződve arról, hogy a makrogazdasági kiigazítási program lehetővé teszi Ciprus számára, hogy ismét visszatérjen a helyes pályára a gazdaság. Ez persze nem lesz könnyű. Oda kell figyelni arra, hogy most a lendületet ne veszítsük el, javítsuk a felügyeleti és a bankszanálási mechanizmusokat, annak érdekében, hogy már Csíreában el tudjuk folytani a potenciális rendszer szintű fenyegetéseket. Nos, megpróbálok most elnök asszony az ön által feltett kérdésekre válaszolni. Az első az volt, hogy hogyan hagytuk azt, hogy annyira romoljon a helyzet, hogy a végén két bank összeomlott. Szerintem fordítva kellene feltenni a kérdést. Ez a két bank már nagyon nagy bajban volt akkor, amikor komolyan elkezdtünk tárgyalni a kormányjal. Az új kormány tárgyalt velünk komolyan a bankok problémáiról. Az előző kormány nem ért el semmilyen eredményt ezzel kapcsolatban. végül is el, elkerülhetetlené vált, hogy valamit tegyünk ezzel a két bankkal. És most kitérnék arra is, hogy mi volt a ciprusi bankok görög leányvá, leánybankjaival eltartott egy ideig, amíg azt egy megnyugtatóan láttuk, vagy biztosan tudhattuk, hogy mindenki készen áll arra, hogy tegyen valamit, és megmentse a görög leánybankokat. De telt az idő. És végül is februárban lépett hivatalba az új kormány. Nagyon keményen dolgoztunk azon, hogy olyan eredmény szülessen, amely kapcsán végül is eh, a lényegre tudtunk koncentrálni, ez erre a két legnagyobb bankra. Végül is eh, sikerült eh, el megakadályozni azt, hogy a görög leány bankok problémái kezelhetetlené váljanak. Ugye Görögországból volt egy ilyen spillover hatás Ciprusra, az ottani problémák megfertőzték a ciprusi bankokat is, ez egyértelmű, de ez a hatás annak is következménye volt, hogy a ciprusi bankok minél nagyobb jövedelemre törekedve nagyon sok görög, államadós, görög államkötvényt vásároltak, ezzel nagyon nagy kockázatot vállaltak, és ennek azután ennek volt a következménye, ennek a két nagy ciprusi banknak az összeomlása. Kérdezte, kérdezett az orosz betétesekről, illetve hogy tárgyaltunk-e az oroszokkal. Az oroszok készen mutatkoztak arra először, hogy hogy kölcsönt nyújtsanak. De inkább azzal kezdeném, hogy ön megkérdezte, miért tartott ilyen sokáig, amíg tettünk valamit. Nos, 2011-ben már ott voltak a jelek, hogy gond van, de készült egy memorandum, és a ciprusiak közben egy kölcsönt készítettek elő az oroszokkal. Ez egy két és fél milliárdos kölcsön volt, amit 2011 őszén meg is kaptak a ciprusiak Oroszországtól, és ez időt adott nekik, hogy elkészítsenek egy programot. Azután ez az orosz részvétel kapcsán az oroszok azt mondták, hogy európaiaknak el kell készíteni egy programot, egy memorandumot alá kell írni. Most szerencsére eljutottunk idáig, sikerült megegyezni a ciprusi kormányjal és az orosz kormányjal abban, hogy azt hiszem két évvel elhalasztják ennek a költségnek a visszafizetését, és a kamatot 4,5%-ra, 2,5%-ra csökkentik. Tehát így az orosz kölcsön most ilyen szempontból már pozitív fejleményekkel járt. Egy következő kérdés az volt, hogy a ciprisi hatóságok visszatartottak-e adatokat, vagy megadtak-e minden szükséges adatot. Úgy tudom, hogy a ciprusi jegybank megfelelő tájékoztatást adott. Maguktól a bankoktól időnként problematikus volt információhoz jutni, Fokozatosan alakult ki a teljes képünk eh, arról, hogy milyen eh, helyzetben is van a bankok mérlege. Hogy vajon kudarcot vallott-e a ciprusi jegybank? Hát szerintem nem feladatom. Vélemény nyilvánati arról, hogy hogyan működnek a tagállami jegybankok, ezt talán inkább az Európai Központi Banktól kéne megkérdeznie. Mi volt a trojka szerepe a bankok eladásában? Azt hiszem, hogy itt ugye a ciprusi bankok eh, görög leány bankjaira gondolt. Folytak tárgyalások a ciprusiak és a görögök között, a görög kormány és a ciprusi kormány között. A kérdésére válaszolva, hogy fair árat eh, kaptak-e, hát ezt megint csak tőlük kellene megkérdezni, hogy elégedetek az eredménnyel. A legfontosabb dolog az volt, hogy ezeket a bankokat meg lehetett védeni, tehát meg lehetett akadályozni azt, hogy a görög bankrendszer gondjai áttevődjenek Ciprusra. Szerencsére ezt a ring fencinget sikeresen le lehetett bonyolítani. Milyen hatással járt mindez más országok más bankjaira? Amikor megszületett a márciusi megegyezés, sokan aggódtak amiatt, hogy mindenek milyen hatása lesz az euróvezet pénzügyi rendszerére, hogy olyan a betétesek, kiveszik-e a pénzüket a bankokból, stb. Nos, látjuk, hogy nagyon kevés közvetlen hatása volt mindennek, ha egyáltalán bármi hatása is volt a következő hetekben és hónapokban. És most már meg egyértelművé vált a ciprusi megegyezés után, az kezdet, bizonytalanság volt, hogy Európa hogyan kezelni a bajba jutott bankokat. Most már foglalkoztunk ezekkel a kérdésekkel, hiszen már a bankszanálási irányelven dolgozunk. még hogy júniusban, vagy legalábbis nyáron ezt sikerül véglegesíteni. Legalábbis én azt szeretném, ha júniusban ez már sikerülne, tehát majd az ECOFIN napi rendjétől is függ. A betétesek és a befektetők szempontjából egyaránt fontos, hogy minél gyorsabban megszülessen, elfogadásra kerüljön a bankszanálási irányelv. Arra is rákérdezett, hogy eh, ki ellenedett, ki támogatott mit. Nos, az összes kollégám álláspontját nem tudom és nem is kívánom ismertetni. Én az Eurocsoport elnöke vagyok és eh, hogyha bárkit felelősségre akarnak vonni, akkor nyilván engem vonjanak eh, felelősségre, de én nem nyilatkozhatom arról, hogy a kollégáim ki mit mondott, ha akarják, kívánják, kérdezzék meg őket egyenként. A ciprusi megegyezés hogyan befolyásol majd más országokat? Nos, a ciprusi módszer nagyon sajátos volt több ok miatt is. Elsősorban azért, hogy ott a pénzügyi szektor a GDP-hez képest túlzottan nagy, Azután voltak aggályok, ugye, amiatt, hogy majd a pénz hova áramlik, pénzmosás ellen intézkedések, bankok tudott kockázatvállalása, tehát ezek mind sajátos körülmények voltak Cipruson. És kiderült az Eurócsoporton is, hogy minden helyzet más és más, és minden ország esetében olyan megoldást kell találni, ami testre szabott. Ez függ attól, hogy milyen bankok vannak az adott országban, hogyan, milyen, milyen a mérleg struktúrájuk, stb. És eh, amíg a bankok eh, felszámolása vagy szanálása a nemzeti hatáskör, addig az országoknak saját maguk kell foglalkozni a bankjaikkal de hát, mint mondtam, minél előbb szükségünk van egy olyan irányelvre, ami világos hierarchiát állít fel a használható eszközeink között, amely az ESM-ből történő feltőkésítés kérdését szabályozza. Mint mondtam, nyár vége előtt szeretnénk eh, megszületni ez az irányelv, mert mind a két eszközrendszer eh, nagyon fontos. Mielőtt az EKB elkezdi a felügyeleti munkáját, remélhetőleg a következő év első felében. Addigra ennek már tető alatt kell lenni. Az EKB első feladata az lesz, hogy a bankok eszközeit értékeli, megvizsgálja, és az ilyen átvilágításhoz kellenek már eszközök, hogy amiket lehet alkalmazni, hogyha valamilyen probléma felmerül a, az eszközök értékelése során. Tehát ez lesz a megközelítés, amit alkalmazunk, és minél gyorsabban akarunk dolgozni. Még, még egy kérdés volt a tőke korlátozásokról. Nos, a jogi szolgálat is az volt a véleménye, hogy mindezzel a szerződés és a belső piaci szabályok keretein belül maradunk az alkalmazott korlátozásokkal. Most már a ciprusi kormány feladata az LKB-val e és a saját jegybankjával együtt, hogy ezeket a korlátozásokat minél előbb megszüntesse, tehát a tőkére vonatkozó korlátozásokat fokozatosan megszüntesse, és ezt mi természetesen figyelni fogjuk, hogy ez hogyan történik. Köszönöm szépen! Nagyon hálás vagyok, hogy igyekezett minden kérdésre válaszolni, és már is megadjuk a felszólalóknak a szót. Először a néppárt részéről Jean-Paul Gozes. Köszönöm, elnök asszony. Elnök úr, üdvözlöm Önt a második ülésünkön. Ha megengedi, akkor eltérő véleményt fejeznék ki. Önt hallgatva azt gondolom, hogy minden előrelátható volt, mindent meg lehet magyarázni, a megoldásokat megtalálták, minden rendben van, és nem voltak, nem ért senkit kár. De azt gondolom, hogy a polgárok ezt nem így gondolják, ugyanis Ciprus és Görögország után én 5000 polgárral találkoztam, én konferenciákat is tartottam, és mindenki Ciprusról kérdezett engem. Tehát én azt szeretném tudni, hogy önnek és a kollégáinak van-e arról tudomása, hogy micsoda kudarc volt az, ahogyan kezelték ezt a problémát. Ha tudják, hogy milyen károkat okoztak mellékesen, és hogy mennyire tönkretették az Európai Unió imázsát a kormányközi szinten, hiszen a polgárok nem látják a különbséget, nem látják a különbséget a közösségi és a kormányközi szint között. És ma senki, vagy egyre kevesebben bíznak Európában, és ahogy ön és én, mi bízunk Európában. És számunkra nagyon nehéz ez a helyzet. Például az én hazámban is nagyon nehéz elmagyarázni a polgároknak azt, hogy másra is képesek vagyunk, mint beszédeket tartani, és folyton ugyanazokat a frázisokat hangoztatni. Ez a tanácsra és a bizottságra is igaz. Én csodálom azokat, akik mindig ugyanazt a beszédet képesek megtartani mindenféle új gondolat nélkül. Elnök úr, azt szeretném megkérdezni öntől, hogy ön és a kollégái hogyan tervezik kártalanítani, és ezt a jogi szót használom, tehát kártérít, kár, kártalanítani a, azokat, akik ezeket a mellékes károkat elszenvedték. Egyes országokban megszorítások történnek. Én örülök, hogy az én hazámban, Franciaországban ez nem annyira jellemző, de ma Európát mindenki negatívan látja. A következő évben az lesz a feladat, hogy visszaszerezzük az európai polgárok bizalmát, ugyanis enélkül azt kockáztatjuk, hogy a polgárok nagyot csalódnak bennünk. Köszönöm. Uh, thank you, Mr. Um, Köszönöm szépen Gozes úr a kérdését. Úgy hiszem, hogy a kérdése tovább messzebb mutat, mint Ciprus ügye, hiszen az Európai Unióban vetett bizalom kérdését vetette föl krízis idején. Sokkal szélesebb körül ez a kérdés, nagyobb jelentés tartománya van, mint Ciprus. De Ciprussal kapcsolatban két észrevételem van egyrészt sokkal világosabban kell megmagyarázni az állampolgároknak, hogy milyen komplex volt a helyzet, és milyen lehetőségek álltak előttünk. A ciprusi esetben nagyon nagy terhet kellett kipelni, és egy cipelni, és egy-két lehetőség állt előttünk. Nem háríthattuk volna ezt a terhet a ciprusi kormányra, hiszen ez fenntarthatatlan helyzetet jelentett volna nem tudtuk a teljes terhet az ESM-re ráterhelni, hiszen voltak éppen ezzel csak egy kormánynak nyújtott kölcsönt kínáltunk volna, és a probléma ugyanez maradt volna. Volt, aki célra vezetőnek tartotta, hogy minden betétre ráterheljük ezt a terhet, de Cipruson belül pedig a politikusok azon gondolkoztak, hogy a, befek, hogy a betét biztosítási rendszerre milyen kihatással lesz ez. Tehát ez most teljesen más, mint maga a kivetendő adó, amelyet az egyes betétekre vetettek ki. Végezetül tehát azon két bank, amelyben a kockázatok koncentrálódtak, nagy betéteseire hárítottuk a terheket. Feltető a kérdés, hogy fair eljárás ez? Én úgy gondolom, hogy igenis kiállok a véleményem mellett. A másik következtetésem a ciprusi ügy kapcsán pedig az, hogy a krízis módusból ki kell keverednünk a pénzügyi ágazatainkban strukturális problémákkal állunk szemben, és újton újra, amikor ezek fel, fel színre kerülnek, akkor kezdjük ezeket megoldani. Meglehetősen nagyon, nagyon későn, ahogyan Balzasszony is kihangsúlyozta bevezetőjében. Sokkal gyorsabban kell dolgoznunk a bankunió megteremtésén, hiszen csak így tudunk strukturális választ adni a kihívásokra és megerősíteni a bankjainkat. Hogyha a bankunió mondjuk már 5 évvel ezelőtt felállt volna, akkor azt gondolom, hogy a ciprusi két nagy bankban a helyzet nem csúszott volna ki az ellenőrzés alól. Minél gyorsabban föláll a jó felügyeleti mechanizmus, a jó tőke megfelelési előírásokkal, minél inkább, minél hamarabban működni kezd a probléma megoldó mechanizmus, valamint az egységes, egész Európára kiterjedő befektetés garancia rendszer, annál inkább megerősödik a bizalom a bankjainkban. Megrendült a bizalom a bankokban? Igen. Csak Ciprusokán? Nem. Hogyha az embereket aggaszt rontja a bankok helyzet, ez nem Ciprus miatt van, hanem a bankokban található strukturális okoknál fogva, de, és erre választ kell adnunk, és éppen ezt tesszük. Csak egy pillanatot kérek, elnök úr, nem egy általános európai kérdést szerettem volna kérdezni. A bankunióval kapcsolatban csak arra emlékeztetnék, hogy ez a parlament javasolta 2010. januárjában azt, hogy azt végezzük el, amit most teszünk. Én most nem a közösségről beszéltem, hanem a kormányközi szintről. A többi esetben pedig nem csak a bankok aggasztják a polgárokat. That's a comment, not a question. Hát ez nem is kérdés volt, hanem egy észrevétel. De hát valóban a parlament már felveti hosszabb ideje ezeket a kérdéseket. Az SND részéről Leonardo Dominici kapszót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Miniszter úr. Úgy gondolom, hogy az alapvető probléma jelenleg az, hogy mit tesz Európa, illetve különösképpen az Eurózóna annak érdekében, hogy konkrét módon rekonstruálja, megerősítse a ciprusi gazdaságot, hiszen ön is ismeri ezek az adatokat, amelyek azt mutatják, hogy drámai a helyzet. Olyan ö, benyomásunk keletkezhet, hogy elfeledkezünk a technikai részletekben, és elvesztjük a távlati képet. Meg kell erősíteni a beruházásokat, és meg kell akadályozni, hogy nőjön a munkanélküliség, és a kezdeményezések pozitív irányba mutassanak. Éppen ezért a ciprusi ügy kapcsán egy szempontot szeretnék felvetni, amelyet a felszólalása utolsó részében vezetett elő. Ez pedig a tőkemozgás az eurózónán belül, ennek a kérdését vetnem fel. Hogyha azt mondják, hogy Ciprus egy tabut tört meg, meglehetősen a 73-as és a 75-ös EU működéséről szóló szerződés cikkeinek meglehetősen rugalmas értelmezése által, és azt állították, hogy nem történt tőkemőzgé, mozgás, ugyanakkor pedig kivételes e, és nagyon furcsa intézkedéseket alkalmaztak. Éppen ezért úgy gondolom, hogy olyan eszközökre és beavatkozási mechanizmusokra vannak szükség, volna szükség, amelyek preventív, ex ante módon, és nem ex post módon, tehát nem azután, hogy a bomba felrobbant, a segítenek megoldásokat találni, általános stratégiára van tehát szükség. Kérdésem, gondolkozik ez csoport ezen a lehetőségen azon tehát, hogy hogyan lehet olyan eszközöket bevezetni, amelyekkel a torzulásokat és a fennálló problémákat meg lehet oldani, például a határon átnyúló tőkemozgások furcsa eh, visszás módja területén, megőrzendő ezzel a belső piac jó működését is meg kell, különbséget kell tenni a tisztán spekulatív tőkemozgások között, másrészt pedig azok között, amelyek a szolgáltatásokat, az árukat szolgálják. Mondok egy példát. Vannak olyan eh, technikai eszközök, mint a Target 2-es, vagy a Target 3-as, eh, amelyek a reál gazdasággal foglalkoznak. Tehát különbséget kell tenni a reálgazdaság és a pénzügyi mozgások között. Persze, ez csak egy példa, de a célja ennek az intézkedésnek az volna, hogy a reál gazdaság pénzállatmenyet ne szárítsuk ki, biztosítsuk a pénzhez való hozzáférését. Éppen ezért világosá kell tenni, látni kell, hogy a tőke mindig fogja tudni, hogy hova menjen, hova fektessen be. Ciprus után eljött az a pillanat, amikor komolyan ezt a problémát az eurózónában meg kell szólítani. Köszönöm. Um, well, this is a, a difficult question. Nos, hát nehéz kérdés ez. különösképpen, hogy ezek a kérdések sokkal inkább az ECOFIN napirendjén kell, hogy legyenek, nem az Eurócsoport napirendjén. A tőkepiac, illetve a bankunió az ECOFIN hatáskörébe tartanak, tehát nem tudom, hogy milyen irányba halad majd a vita. A tőke restriktív, tehát a tőke áramlást korlátozó intézkedések korlátozzák a szabad tőkemozgást, korlátozzák a szabad piac működését, de Ciprus esetében elkerülhetetlenek voltak ezek. Megteremtendő a ciprusi bankrendszerbe vetett bizalmat, vagy legalábbis megőrizzendő a még meglévő bizalmat. Máskülönben, hogyha ezeket az intézkedéseket nem hozzuk meg, a két érintett bankra gyakorolt negatív hatás szétterjedt volna az egész ciprusi bankrendszerben. Ami pedig a ciprusi reálgazdaság megerősítését illeti, egyetértek azzal, hogy ez kell, hogy legyen a ciprusi kormány számára először is számukra a prioritás, és úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság, pontosan tudom, hogy az Európai Bizottság már kinyilvánította, hogy a rendelkezésére álló alapokkal mindent megtesz annak érdekében, hogy segítse a ciprusi gazdaság talpra állását. A pénzügyi ágazat restruktúrációját fokozatosan, még fokozatosabban kell végrehajtani, de mondták sokan, de úgy ítélem meg személyesen én legalább, hogy ez sokkal hosszabb időt vett volna igénybe, és sokkal tovább tartott volna a bankok restruktúrális sok után való magához térésének időszaka. A két ba- bankra súlyos hatással volt ez a krízis, az egyik be is zárt, a másikat teljesen átalakítják, de ugyanakkor ez pedig a, ez az intézkedés csomag lehetővé tette a ciprusi gazdaság számára, hogy gyorsan a talpra állás útjára lépjen, tehát nagy volt a sok, de a e, magához térés lehetősége sokkal gyorsabb, és úgy gondolom, hogy Cip, annak érdekében, hogy fenntartható ciprusi e, pénzügyi struktúrákat létesítsünk, ez volt a legjobb megoldás. Az Eurócsoport vezetőjeként pedig az összes többi tőkepiacra vonatkozó kérdéshez nem merek hozzászólni. Jól van. Akkor most Szilvi Gulárd kap parancsoljon. Merci d'être là. Üdvözlöm Önt, miniszter úr, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Nagyra tartom azt, hogy Ön bátor, és az eurócsoport nevében képes beszélni. Gyakran vannak olyanok, akik nem így tesznek. Olyan dolgokat vett a vállára, amelyeket az elődei is hordoztak. Őszintén szóval itt Európa, Európa támogató emberek vannak, és akárcsak ön, mi is, mi is Európát támogatjuk, de ahogy Jean-Paul Gozes is mondta, ő nem tudott minket meggyőzni. A gazdasági és pénzügyi miniszt, pénzügyminiszterek már évek óta meg kellett volna, hogy adják a kölcsönös felügyelet kérdését a ciprusi eset azért következhetett be, mert az eurócsoport nem végezte el a házi feladatát. Ezek a helyzetek nem állnak elő egyik napról a másikra. Jean-Paul Gozesnek igaza van, most már senki nem fog önöknek hinni. A szerződés kimondja, hogy ebben a szervezetben a különféle kormányok közösen kezelik a gazdasági és pénzügyi aspektusokat a közös pénzzel kapcsolatban. De ha nem tudhatjuk, hogy kinek mi az álláspontja, nincsen demokratikus vita, akkor miért várják el, hogy a polgárok higgyenek az eurócsoportban? Van egy kérdésem, hogyha félretesszük a múltat, mit tesznek önök abban a pillanatban, mi az önök napi rendje, azért, hogy a holnapi Ciprushoz hasonló eseteket elkerüljük? Az eurózónában a kamatlábak emelkedés ellen mit tesznek, mit tesznek annak elkerülésére, hogy a pénzügyi és banki problémák, tehát, hogy amit a tanács eldöntött, azt mindenki elfogadja. Ha ön veszi vállára a döntést, akkor hallgatassa el a többieket, ugyanis mindig ön szólalt fel, tehát jó lenne, hogyha ezt így intéznék el. Először is tehát mit tesznek önök azért, hogy a Genuine Europe, tehát hogy a e, valódi e, Európát e, tűznek a, a napirendre. Az embereket nem ez érdekli, nem az számít nekik, hogy ez valódi vagy sem. Az a fontos, hogy az a nacionalista kartel, amelyben mindenki a saját érdekeit védi, az nem biztosítja a polgárokat azoknak a döntéseknek a helyességről, amit meghoznak. Um, thank you very much, um, Madame Goulard. Köszönöm szépen, Goulard asszony a kérdéseket. Úgy gondolom, hogy az Euró csoport sajátosságához tartozik, hogy ez valóban egy kormányközi csoport, a miniszterek kormány kormány, szakminiszterek csoportja. Örömmel jövök el a parlamenthez, válaszolom meg a kérdéseiket, de hát végezetül a parlamentek hozzák meg a döntést, vagy legalábbis az én nemzeti parlamentem, legalább kétszer beszélek havonta, mindenről, az euróról, a bankunióról is folytathatnám, és azt hiszem, hogy a többi államra, illetve miniszterre is vonatkozik ez, hogy a parlamentjei kezében vannak kvázi. Ha meg akarják változtatni ezt, hát ma délután ezt nem fogjuk tudni megváltoztatni, ez az a terület, az kontextus, amelyben dolgozunk. Ugyanakkor valóban azt felelősségemnek látom, hogy ne csak a parlamenttel, hanem az emberekkel is beszéljek elmondjam nekik, hogy optimisták lehetnek-e, és hihetnek-e abban, hogy megerősödik az eurózóna. Azáltal, hogy válaszokat tudunk adni a kihívásokra. Válaszom igen, optimista vagyok. Valaki rázza a fejét ön mellett, de én hiszek Európában, hiszek abban, hogy meg tudjuk oldani a problémákat. Olyan kereteket, olyan ö, struktúrákat építünk fel, amelyek kell amelyek egymásnak feszülnek, de amelyek új megoldásokat találnak. Strukturális reformokat vezetünk be, melyekre egyéb iránt minden országban szükség van is, amelyek segítségével az eurozónát, mi több az Európai Uniót versenyképessébbé tudjuk tenni. Az egyik rendszer probléma éppen a bankágazatban működik kérdezték tőlem, hogy mit teszek, hát abszolút prioritást adok egy problémák megoldásának, hiszen ezek veszélyeztetik a gazdaság fejlődését, a munkahelyeket és az európai kis- és középvállalatok működését, akik látják a lehetőséget, akik tudnak, tudnának növekedni a piacon, de nem kapják meg a hitelt. Kérdezik tehát, hogy mit teszek, azt teszem, hogy abszolút prioritást adok ezeknek a kérdéseknek amelyek új lehetőséget kínálnának a kis és középvállalatok számára is a különböző tagállamokban. Látom, hogy nem elégítik ki válaszom, de hát itt fejezem be. Csak egy észrevételt szeretnék tenni. Mégpedig az, hogy ön optimistabb, mint én vagyok. Nos, hát valóban közös felelősségünk ez, és komolyan kell vennünk az állampolgárokat minden országban. És hogyha olyan programokat folytatunk, amelyekkel nem szólítjuk meg az embereket, és nem tudjuk meggyőzni az embereket, hogy Brüsszel mindent megtesz a pénzügyi és gazdasági unió megerősítés érdekében, akkor ez baj. És nagy munka áll előttünk? Igen. Harcos út áll előttünk? Igen, de mindig így dolgoztunk Európában. És hogyha ön ebben nem hisz, akkor nem tudom, hogy hogyan bírja meggyőzni az európai választókat az ön politikája miatt nem tudom az állampolgárokat meggyőzni. Ez a probléma, elnök úr. Hát em, kezd izgalmas lenni a vitam, és most pedig az ECR eh, frakciójának adom a szót. Parancsoljam. Elnök úr, miniszter úr, egy nagyon rövid kérdésem lenne, és ha megengedik, hollandul teszem fel a kérdést. Eh, ezen a nyelven, amit a belga delegáció az ECR-ben is használhat. Szilvi, figyeld, amit mondok. Tehát a, említette a ciprusi költségvetési konszolidációt, és többségében egyetértek azzal, amit mondott. kérdés csak az, hogy mennyit ér még egy ilyen fiskális konszolidáció. Tegnap a francia pénzügyminiszter Moszkovicsi mondott valamit, idézem annak vagyunk tanúi, hogy a megszorítási dogma eltűnik, megszűnik. Mi az ön válasza és az ön reagálása erre a kijelentésre? négy és fél perce van, hogy reagáljon arra, amit Moszkovicsi úr mondott. I will answer in English if you allow me. Um... Angolul válaszolok, hogyha megengedi. Úgy gondolom, hogy az Euró, Eurócsoport stratégiai legalább három elemből áll, nem csak a takarékosságból. A pénzügyi konszolidáció, azaz tehát, hogy a kiegyensúlyozott költségvetések irányába dolgozunk, ez a célunk, amelyet el akarunk érni, figyelembe véve persze a gazdasági kontextust, másodszorban. Minnyájunknak az a feladata, hogy a strukturális reformokat támogassuk, azért, hogy országainkat is így ez egész eurozónát versenyképesebbé tegyük. Harmadsorban is ennek van most a legnagyobb prioritása a pénzügyi rendszerrel kell bánnunk, amely az eszközök tekintetében veszélyben van, és ilyen módon veszélyezteti a reálgazdaságot is. Stratégiánk soha nem csak a takarékosságra irányult, mindig három pillére nyugodott, és a tagállamoknak mind a három célkitűzésben együtt kell velünk működni, és eredményekre kell jutni. Did you want to come back, Dirk? Dirk, szeretnél volna még te is hozzászólni? Igen, talán az úgy reagálnék, hogy szerintem jelentős különbség van Franciaország és Németország között. Muszkovicsi azt mondta, hogy a megszorításoknak vége. Franciaországban szerintem még ezek el se kezdődtek. Már negyedik éve annak, hogy nincs egyensúlyban a francia költségvetés, hát ezt lassan jubileumot ülhetnek, és ezt megünnepelhetik. Franciaországnak most egy év ideje van, hogy a kötelezettségeinek eleget tegyen. Mi az ön véleménye? Hogyan lehet Németországot és Franciaországot közös vonalra hozni? Azt gondolom, hogy jelen pillanatban jobb lenne megvárni a végleges javaslatokat, amelyeket Oli Ren a hónapban fog nyilvánosságra hozni, és utána az eurócsoportban júniusban fogjuk ezt megvitatni. Több országgal is kapcsolatban állunk most. Ha csak nem az én országomról van szó, ahol Hollandia nevében pénzügyminiszterként szólalhatok meg valamennyien vállaljuk a felelősségünket, és teljesítjük azt, amit megígértünk. Azt ígértük, hogy kiegyensúlyozott költségvetést készítünk, és lehetséges, hogy több időre lesz szükség, egyes országok meg is fogják ezt kapni, hogyha a jelenlegi gazdasági helyzet hátrányosnak mutatkozik. Nagyon konkrét gazdasági fenyegetések következtek be ugyanis, és a bizottság hatáskörébe tartozik, hogy megvizsgálja ezeket a helyzeteket, és javasoljon, javaslatot tegyen arra, hogy több időt kell hagyni ezeknek az országoknak. De még azon országok, amelyek haladékot kapnak, azok is kötelezettek arra, hogy folytassák a strukturális reformokat, és ne veszélyeztessék az eurozóna, illetve a gazdaság és monetáris unió egészét. Azt gondolom, hogy ezzel nem is kellene több időt eltölteni. Köszönjük szépen, most a zöldek következnek, Sven Gigold. Üdvözlöm! Két kérdést szeretnék feltenni. Először is, az, hogy ön nem válaszol nekünk arról, hogy hogyan zajlott ez a folyamat, hogyan jött létre ez a téves program, ami megrázta az eurozónát, az nem elfogadható. Ennek a parlamentnek joga van tudni azt, hogy ez a tárgyalási rendszer hogyan vezetett egy olyan eredményre, ami ezután nem talált egyetértésre Ciprusban, és ami ezért megkérdőjelezte a betétgarancia rendszerünket. Most nem akarom ennek a, ennek a döntésnek a bölcsességét vitatni, erre azt hiszem egyértelmű lenne a válasz de nekünk, mint parlamentnek jogunk van több információt kapni öntől arról, hogy hogyan jutottak el erre a döntésre. Ezt írásban is kértük, és szeretném tudni, hogy fognak-e írásban válaszolni konkrétan arra, hogy ez a folyamat miért volt kudarcra ítélve. És nekünk is, a polgároknak is joguk van ezt tudni. Túl egyszerű lenne azt mondani, hogy én nem válaszolok, én vagyok az eurócsoport királya, és minden felelősség az enyém. Szeretnénk tudni, hogy a folyamat miért nem vezetett eredményre. A második kérdésem pedig így hangzik. A stabilitási mechanizmusról szóló szerződések nagyon egyértelműen fogalmaznak. Csak akkor, hogyha egy országnak az adóssága megfelelő, és a megfelelő a stabilitás is, akkor kaphat forrásokat. De ha megvizsgáljuk a megállapodásokat, akkor az a feltételezés, hogy a ciprusi pénzügyi szektor a GDP 350%-át is képes kezelni, és idén, illetve a jövő évben csak 12,5%-os GDP-re vonatkozik a szerződés. Ez teljesen valószerűtlen, ez voodoo gazdaság, és ez szembe megy a stabilitási mechanizmus szerződéseivel. Ezért szeretném tudni, hogy ön úgy gondolja, hogy ez fenntartható? Ön elhiszi ezeket a számadatokat? Kérem, mondja meg őszintén, hogy elhiszi -e ezt, és szeretném tudni, hogy mi az ön B terve, hogyha bekövetkezik a szokásos esemény, mi szerint a feltételezések túl optimisták voltak. Um... Köszönöm szépen Gigold úrnak a kérdéseket. Én nem vagyok király. Hollandiának éppen most lett új királya, és egy holland király éppen elég. Azért vagyok itt, hogy válaszoljak az önök összes kérdésére, arra vonatkozóan, hogy hogy született meg a döntés, miért gondoljuk azt, hogy ez működni fog, miért tartjuk ezt bölcs döntésnek, és hogy hogyan fogunk tovább lépni. Amit viszont nem tehetek meg, az az, hogy az Eurocsoport egyes miniszterei mit mondtak, mit tettek. Hogy támogatták vagy ellenezték az egyes javaslatokat. Elnézést kérek, hogy ezt elfogadhatatlannak találja, de ezt nem tehetem meg. Van valami köztes terület a között, hogy mit mondott egy egyes szereplő, és a folyamat leírása között, hogy ki volt kivel, ki gyakorolt nyomást, ki utasította ezt el. Van valami középút a között, amire ön azt mondja, hogy nem teheti meg, és a között, amit mi szeretnénk. De az, hogy a folyamatra vonatkozó kérdéseinket elutasítja, az nem elfogadható. Még mindig azt szeretném, hogyha írásban válaszolna arra, hogy miért vezetett ez ilyen eredményre. Én ezt nem tehetem meg, és nem értek e- egyet önnel abban, hogy ez olyan rossz eredmény lett volna. Azt gondolom, hogy figyelembe véve a körülményeket, tehát figyelembe véve a körülményeket a ciprusi bankrendszerben, megengedtük, hogy a helyzet idáig fajuljon, és lehetővé tettük a ciprusi kormány számára, hogy a tehernek csak egy kis részét viselje, és hogy tisztességtelen módon a ciprusi adófizetők egészére terítse szét ezt a helyzetet. Azt gondolom, hogy ez egy olyan nagyon szerencsétlen körülmény, amin mégiscsak a legjobb módja volt a probléma megoldásának. És a bankok voltak azok, ahol ez a probléma évek során felmerült, ez a ciprusi bankrendszer jellegéből adódik. Ezt a problémát nem Európa okozta, hanem egy rosszul üzemeltetett pénzügyi szektor. És ezzel együtt a döntéshozatali folyamattal kapcsolatban az Eurócsoportban többször megvitattuk ezt, természetesen sok előzetes tárgyalás is volt, vannak kétoldalú kapcsolataim is, természetesen a trojka is aktívan bevonódott, és a ciprusiakkal is több lehetséges modellt megvitattunk arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne ezt a terhet elosztani. Végül pedig az eurócsoportban döntésre jutottunk, amelyet mindannyian támogattunk. Ahogy ön is tudja, olyan döntéseket kell hoznunk, amit mindenki támogat, még a ciprusiak is. És nekik is nagyon erőteljes elképzeléseik voltak arra vonatkozóan, hogy hogyan kezeljük az ő bankjaikat. Ez része volt annak a magyarázatnak, ami hónapokig tartott, mire, hetekig tartott, mire végül elértük a végeredményt. A betétgarancia rendszert nem vontuk kétségbe. Ez az adó egyfajta adó nem volt. Nagyon sok tagállam alkalmaz adókat a betétekre. A betétgarancia rendszer sosem volt valódi, sosem volt valószerű, és ahogy ön is tudja, a 100 ezer euró alatti betétekre végül ezt nem is terjesztettük ki. Sajnos nem mondhatok részleteket a folyamatról, és azt gondolom, mivel ez egy nagyon összetett helyzet, ez volt a lehető legjobb eredmény. És a fenntarthatósággal kapcsolatban azt gondolja, hogy ez fenntartható? Hogy fenntartható-e, hogy a gazdasági növekedés és lehetőségek mit fognak megengedni, hogy hogyan fog az adó fenntarthatósága alakulni. A Trojka, illetve a bizottság, az IMF úgy tájékoztatott minket, hogy dolgoznak ezeken a számokon, és be fogják ezt nekünk mutatni. Két véleményünk van eddig, és mind a kettő azt mondja, hogy az, ahogy mostanáig kezeltük ezt a helyzetet, lehetővé teszi, hogy Ciprus néhány év alatt kilábaljon ebből a válságból, és újra rátaláljon a gazdasági növekedés útjára. És ez alapján hoztuk meg a döntésünket. Nekünk nincsenek gazdasági modelljeink, mi az IMF és az Európai Bizottság gazdasági modelljeire támaszkodunk. Meg kell próbálnunk egy kicsit felgyorsítani a vitát. Jürgen Klüter a GUE nevében. Ja, danke, Sharon. Köszönöm szépen, Sharon. Miniszter úr, néhány rövid kérdésem van. Ismételten beszélt a sürgető reformokról, a reformok szükségességéről, és kíváncsi volnék, hogy milyen konkrét reformokat képzel el. Nagyon általánosan fogalmazott, és egy sor reform már mögöttünk áll, tehát hasznos volna, hogy egy picit részletesebben beszélne erről, nem csak az általánosságok szintjén. Másrészt pedig a spillover hatásról beszélt bevezetőjében Görögországról, Ciprusra. A fűnyíró elve alkalmazása Görögországban oda vezetett, hogy 4,5 milliárd eurót veszítettek a ciprusi bankok. Ezeket a ciprusi kormány megtérintette, és nem kért kompenzációt annó, pedig megtehette volna. Ez az egyik oka annak, hogy a bank válság létrejött. Ciprusi perspektívából tehát az a kérdés, hogy nem jötte el annak az ideje, hogy még most utólagosan egy kompenzációt kérjenek, hiszen a ciprusi uh, krízis uh, részint a görög helyzet uh, következményeként jött létre. Egy európai belső piacon vagyunk, és hogyha Ciprust a belső piac fényében tekintem, akkor nem mondhatom azt, hogy túl nagy a bankágazat. Ciprusban persze az világos, hogy az eszközök nem elegendők, nincs egységes bankfelügyelet, ez igaz, de miért kérdezem, hogy miért egyes országokról beszél, és miért nem veszi figyelembe, hogy ezen országok bankjai a közös belső piacon működnek. Egy utolsó kérdésem. A Wall Street Journal német kiadásában tegnap azt olvastam, hogy Raus azt mondta, hogy nem ért egyet a pénzügyi tranzakciókra kivetendő adat, adókkal. Miközben mi úgy gondoljuk, hogy ez a válság meghaladásának egyik eszköze. Kérdezem, hogy hogy látja tehát ön a pénzügyi tranzakcióra kivetendő adót, mint a válság megoldásának egyik kulcsát. Köszönöm. Um, thank you very much, Mr. Klute. Um, you are... Köszönöm szépen, Kluter úr. Azt kérdezte, hogy milyen reformokra utaltam. Hát ez attól függ, hogy melyik országról beszélünk. Az én hazámban mind a munkaerőpiaci, egészségügyi, lakhatási, tehát az ingatlan piaci és a nyugdíjrendszeri reformokra koncentrálunk. Ez utóbbi nagyon sok országban problematikus. A lakhatás kérdése is nagyon sok országban. Ami a munkaerőpiacot illeti, hát ott az is nem kevés országban merül fel, és talán még további példákkal is élhetnék. Ami a pénzügyi ágazatot illeti, azt gondolom, hogy a cél az, hogy megerősödjön és a gazdasághoz hozzájáruljon. Ez azt hiszem minden országot érintő kérdés. Hollandiában két bankot is államosítanunk kellett, ahol nagyon sok probléma volt, elég nagy volt ennek az ára. Úgyhogy gyakorlatilag a strukturális reformokkal kapcsolatban ez a válaszom. Itt az a cél, hogy ha a szociális modellt Európában meg akarjuk tartani, de ugyanakkor ismételten versenyképesek akarunk lenni, akkor ezeken a területeken nagyon sok reformra van szükség. Hollandia az adórendszeren keresztül például az ingatlanpiacot támogatta, és ez torzulásokat okozott ezzel meg kell birkóznunk, ennek az ágazatnak is egészséges ágazatnak kell lennie az egész gazdaságban. De hát van még egy csomó minden más probléma nagyon sok országban. Nem vagyok benne biztos, hogy értettem a második kérdését. Görögországra utalt, illetve eh, ahogyan a görög kérdést kezeltük, ez befolyásolta a ciprusi helyzetet is? Eh, hát ha ez, akkor értem a kérdést, de nem értek egyet ezzel. Eh, mert egyszerűen a bankok döntöttek arról, hogy a görög hitelekbe, kötvényekbe helyezik a pénzüket. Ez eléggé kockázatos volt. Azért jártak el így, mert a jövedelem a beruházásokon eléggé magas volt. Miért? Mert kockázatosak voltak ezek a tranzakciók. Bocsánat, csak pontosítani szeretném. Tehát pontosítani szeretném a herkatról van szó, tehát arról a lépésről, amikor az Eurózónában úgy döntöttek, hogy elengednek egységesen adósságot, már pedig ez az Eurózóna egyetlen országára, Ciprusra sokkal nagyobb kihatása volt, mint a többi. Tehát voltak éppen egy ilyen kikényszerített szolidaritási intézkedés volt ez, és Ciprusra ez túl nagy hatással volt. Um, but I would tend to give the same answer. The... Ugyanazzal válaszolnék itt is. A ciprusi bankrendszer magas jövedelmeket akart, ezért magas kockázatot is felvállalt. A görög hitelekbe és kötvényekbe befektetni már akkor is kockázatos volt. Úgyhogy nem annyira a görög eset okozta a ciprusi problémát, hanem a bankrendszer, az üzleti modell a pénzügyi ágazatban, amely vonzotta magához a kockázatokat a bankrendszerben. Nem, nem hiszem, hogy kompenzálni kellene bármit is itt. Ami az FTT-t illeti, a tranzakciós adót, most holland miniszterként tudok majd válaszolni erre az Ecofinen, de nem tudom, hogy ez, erre a válaszra kíváncsi-e. Ha igen, akkor folytatom. A holland kormány álláspontja az, hogy igen, érdekel minket a tranzakciós adó, de nem a jelenlegi javaslat alapján, mert a nyugdíj alapjainkat nagyon érzékenyen éríteni. Nem hisszük azt, hogy tranzakciós adóval kellene sújtani ezeket az adó, ezeket a nyugdíj alap befektetéseket. Úgyhogy ez nagyon fontos. A második dolog, hogy ezen bevételeknek európaiaknak kell lenniük, és vissza kell áramoltatni őket az egyes nemzetállamokba. Ez, ez egy nagyon fontos dolog. Mindazonáltal a jelenlegi holland kormány érdeklődik az eszköz iránt, hajlandó tárgyalni róla, de nagyon kemény feltételekkel. Elnök, köszönöm. Röviden visszatérve a ciprosi kérdésre, illetve a görög kötvények megvásárlására. A gond az volt, hogy azt gondolták, hogy nem lesz adóság elengedés, és voltak olyanok, akik végül is akartak ilyen jellegű befektetést Görögországban. Tehát kétféleképpen lehet érvelni. Hans Peter Martin a következő hozzászóló. Ja, danke. Um, ähm, had... Köszönöm szépen. Gondolom, ön is érezte, hogy milyen földrengés rázta meg Európát, ez a meggondolatlan dolog, hogy megkérdőjelezték a bankbetétek garanciáját 100 ezer euróig. Hogyan lehetne biztosítani azt, hogy ne keletkezzen olyan benyomás, mintha Európa megkérdőjelezné ezt a betét garanciát? Sok emberig nem jutott el, ugyanis hogy ez, ez csak a ciprusiakra akarták vonatkoztatni. Másik dolog, egy delegációval Portugáliában jártam, ott elég egyértelmű a helyzet, mindenki mással jobban bánnak, mint a portugálokkal. Ciprus sokkal hosszabb időszakokat kapott. Hogyan lehet elkerülni azt, hogy nem egyenlő mércét alkalmaznak az egyes országoknál, és mindenkit külön-külön kezelnek. És ez a vezet el a harmadik megállapításokhoz, Ausztria. Ugye Ausztriának is nagyon nagy a bank szektora. Ön is azért küzd, hogy a GDP-hez viszonyítva, vagy bármilyen máshoz viszonyítva a bank szektor méretét csökkenteni kell ahhoz, hogy valamelyik EU tagállam segítségért folyamodhasson? Köszönöm. Köszönöm a kérdéseit. Az első kérdés a betétesek kérdése volt, hogy 100 ezer euróig biztosítjuk-e őket. Azt hiszem, hogy igen, és pontosan ezt próbáljuk elérni az irányelv segítségével, hogy biztosítsuk azt, hogy a 100 ezer eurós betétekhez nem nyúlunk. Mind a mellett nagyon sok ország amellett van, hogy a betéteket is adóztassuk, és ezt adózásnak, és ennek keretén belül kell megvizsgálni. Tehát ezért van szükségünk minél előbb az irányelvre, a szanálási irányelvre, hogy tudjuk azt, hogy a lehető legjobban, hogy lehet megoldani ezeket a problémákat. Második kérdés, Portugália. Ön azt mondja, hogy egyenlő bánásmódra van szükség minden ország esetében. Hát én inkább azt mondanám, hogy nem. Figyelembe kell vennünk minden egyes körülményt az egyes országokban, minden egyes sajátosságot, és hát szerintem eléggé sajnálatos lenne, hogyha mindenkit egy kalap alá vennénk. Az Európai Bizottság most például megvizsgálja egyenként az országokat, hogy mi a helyzet náluk, milyen a gazdasági helyzet, mit tettek az adózási konszolidáció érdekében, terveznek-e további reformokat, stb. stb. És aztán dönt majd, hogy hogyan tovább országonként. És szerintem ez nagyon helyes megközelítés. Ami Portugáliát és Írországot illeti, a múlt hónapban volt talán, amikor Írországban döntöttünk, hogy meghosszabbítjuk mind Írország, mind Portugália esetében a határidőket. És ha jól értettem a bizottsági javaslatot, Portugália több időt kap arra, hogy a szélsőséges deficit cél elérésére intézkedjen. Tehát én amellett vagyok, hogy mindenkit saját körülmének megfelelően ítéljünk meg. Ausztria. Nem hiszem, hogy a bank ágazat mérete már jelezni azt, hogy egészséges vagy nem egészséges a helyzet. Azt hiszem, itt több dologról van szó, hogy megfelelően a struktúrájuk, megfelelően állnak-e a kockázathoz, stb. stb. Tehát külön-külön kell megvizsgálnunk minden egyes egyéni helyzetet. Elnök, köszönöm szépen. Ott már Karasz, Ausztria és a Néppárt. Miniszter úr, elnök asszony, nem gondolom, hogy csak a bankokba vetett bizalomról van szó, a politikai döntéshozók iránti bizalomról is szó van, illetve hogy bízunk-e a döntésekben. És ami Cipruson történt, az nem csak, hogy bizalomvesztés a bankokkal kapcsolatban, ez mindenek előtt a politikai döntési mechanizmusokkal szembeni bizalom elvesztését jelentette. Következő kérdést tenném fel. Ön, mint az Eurócsoport elnöke, mit érez? Az ön szerepe inkább egyfajta moderátoré, egyfajta szóvivő, aki a közvéleményt, nyilvánosságot tájékoztatja, vagy, ami nekem jobban tetszene, és amit tulajdonképpen itt hiányolok, az ön szerepe egy motoré, az a feladata, hogy mindent megvalósítson a politikában, amire szükség van ahhoz, hogy a politikai cselekvés és működés hitelessége helyreálljon. Ön ugye Moszkovicsinek ellentmondott, de az euróvezeten belül a bizalomvesztés egyik oka pontosan az, hogy a pénzügyminiszterek eltérően gondolkoznak az euróvezet tevékenységének az alapelveiről. Mit tesz ön annak érdekében, hogy az, amit ön ma itt elmondott, az euróvezet munkájának értelmezéséről, azt ossza az összes többi eurózóna miniszter is. Ugye most az eltérésről beszélünk, ön pedig mindig a három pilléres modellről, az, az emberek már nem ismerik ki magukat. Hans Peter Martin, amit mondott, az nem az volt, hogy mindenkit egyenlően kell kezelni, a kérdés az, hogy a cselekvés elvei azonosak kell, hogy legyenek. Ezeket lehet eltérően alkalmazni, de ami a sarokszámokat, az elveket illeti, hogy senkit ne élvezzen előny, vagy ne érjen hátrány, ez a lényeg. És az utolsó előtti megjegyzésem. Egészen konkrétan azt kérdezném öntől, milyen eszközök hiányoznak önnek a feladat ellátásánál ahhoz, hogy profi módon, transzparensen, hitelesen tudja eh, Szlovéniát, Portugália vagy Ciprus eh, problémáit megoldani? És mit tesz ön annak érdekében, hogy még ebben a jogalkotási ciklusban a közösségi jog alapján megszülessenek ezek az eszközök? Hogyan tudja, hogy tud felgyorsítani, növelni a tempót? Mert sok a habozás, sok mindent elmulasztunk. Most megint csak a probléma az, hogy a végrehajtás a tanácsban nem elég határozott eltökélt, és ez az önfelelőssége. Most mindegy, hogy az eurozónáról beszélünk, vagy az ECOFIN-ről. Um, thanks very much. I'm uh, both... Köszönöm szépen. Moderátor vagyok, szóvivő és az Eurogroup egyik résztvevője. Azért mondom, hogy az egyik, mert ez nem egy Uh, one-man show a Eurogroup uh, elnöke részéről, a kollégákkal együtt kell fellépnünk. És felteszik a kérdést nekem, hogy hogy lehet az, hogy a miniszterek más és más véleményt alkotnak? Hát politikusok is így járnak el. Hogy lehet azt magyarázni, hogy nekik is más és más a véleményük? Pedig így van. Ugyanakkor pedig, amikor szükség van rá, akkor közös döntést hozunk. Közös döntést Ciprussal kapcsolatban, ez elkerülhetetlen volt, Hát nehéz volt meghozni ezt a döntést, de továbbra is azt hiszem, hogy az adott körülmények között ez volt az elkerülhetetlen döntés, és az egyik nagy bankot alakítjuk át, és így szépen lassan, de biztosan a másik nagy bank is magához térhet, ami a tőkét illeti. Van egy megállapodás, amely ez a külvilág, ezt a külvilág felé is közvetíti. De ugyanakkor a kormány a reformok, a, az adókonszolidáció terén tesz ö, sok mindent. Ez kemény lesz, de nyilván meghozza majd a gyümölcsét. Nos, önök azt mondják, hogy minden országot külön és külön kell elbírálni, de ugyanazon elvek alapján. Az egyik ilyen elv például, hogy az adósság, az állami adósság fenntartató kell, hogy legyen. És Ciprus esetében is ez volt a vezér elv. De hogy miért nem segítettünk teljes mértékben Ciprusnak? Azért, mert óriási adóságokat hagyott volna hiteleket ez maga után, és ezt még évtizedek múltával sem tudták volna visszafizetni. Tehát az egyik vezérelv az, hogy így járjunk el. A másik pedig az, hogy az ország felemelkedjen, hogy a trojka kiszámolja, hogy hogyan lehetséges ez gazdasági szempontból. Ezen elvek alapján tehát megpróbálunk egy programot összeállítani, amelyet terhekkel birkózik meg, amelyeket meg kell osztani, és ami lehetővé teszi az ország számára, hogy kilábaljon ebből a helyzetből, ami végül is fair megoldás mindazok számára, akik hisznek az országban, illetve a bankokban. Nem könnyű a megoldás. Egyáltalán nem hallottam egyetlen egy könnyű megoldást sem. Alternatívákat igen, de könnyű megoldást egyet sem. És úgy gondolom, hogy még a pénzügyi ágazatban is ez a program fog segíteni Ciprusnak, hogy megfelelő jövő elé nézzen. Elnök, köszönöm. Pablo, néppárt, kérem, 5 percnél maradjunk. Kedves miniszter úr, azt gondolom, hogy azok a nagy nehézségek, amelyeket a gazdasági kilábalás támaszt, a piacok erjedésének a következménye. A kis és középvállalkozások Európa szerte nem a helyzetük, a gazdasági helyzetük alapján kapnak finanszírozást, hanem az elhelyezkedésük szerint, és ez nagyon igazságtalan. Lépéseket kell tennünk azért, hogy elkerüljük vagy minim, minimalizáljuk ezt az erjedést, de az olyan problémák, mint például Ciprusé is, még inkább kiélezik ezt a helyzetet, és különösen azért, mert bizalmatlanságot támasztanak. Az eurócsoport beli kollégáinak ez a felelőssége. Ami engem aggaszt, az az, hogy önök hogyan fogják garantálni azt, hogy a lehetséges hatások, amelyeket ezek a téves döntések kiváltanak, ne súlyosbítsák azokat a problémákat, amelyek már éppen megoldásra vártak. Ilyen például a piacok erjedésének a helyzete. Annak ellenére, hogy a bankunió előre haladt, az Európai Központi Bank egyes nyilatkozatai még mindig problémákat okoznak. Az olyan döntések, mint amik Ciprus esetében is történtek, még inkább súlyosbítják a helyzetet, és azt szeretném tudni, hogy a jövőben az egyes elhibázott döntések, vagy azok, amelyek nem optimálisak, hiszen természetesen emberek vagyunk, és követünk el hibákat, de ezeket a problémákat csökkenteni kéne, főleg azokban az országokban, ahol még gyengébb a helyzet. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, miniszter úr. Um, thank you uh, very much for your question. Köszönöm szépen a kérdését. A piacokon valóban ö, problémát okoz ez. Nagyon nehézen hozzáférhetőek a hitelek az egyes országokban. Bár még az én hazámban Hollandiában is pontosan ugyanezzel a problémával szembesülnek a kis- és középvállalkozások. A bankoknak újra tőkére van szüksége, ezért visszafogják a hitelezést, és akár a vállalkozások, akár a háztartások helyzetét nézzük, valóban ugyanazok a problémák merülnek fel, mint Európa déli részén. De ennek ellenére nagyon gyorsan halad a bankunió felépítése. Azt gondolom, hogy a bankok problémáinak megoldását nem lehet tovább halogatni. Az egyik első lépés, amit meg kell tennünk, a minőség értékelés, ami megmutatná azt, hogy milyen, mely bankok mérleg kimutatásai megfelelőek, és ahhoz szükség van, ott újra kell tőkésíteni azokat a bankokat, amelyek a piacról nem képesek ezt megtenni és azokban az esetekben, amikor a nemzeti kormányok nem tudnak ehhez hozzájárulni. Ezeket az eszközöket nagyon rövid időn belül rendelkezésre tudjuk bocsátani, amint a központi bank elkezdi a munkát. Az egészséges bankok megléte az egész Európai Unió számára prioritást képez. Az év második részében nagyon sok országban meg fognak indulni ezek a folyamatok. Biztos vagyok benne, hogy az eurozóna több országában elindul majd ez a folyamat. De most az a legfontosabb, hogy a hitelek elérhetőek legyenek. Ha ez nem történik meg, akkor nem fogjuk tudni megragadni a lehetőségeket, a beruházásokat elhalasztják, és így tovább. Ez is bizonyítja tehát, hogy milyen nagy nyomást kell gyakorolnunk ebbe az irányba és ahogy ön is mondta, vannak nemzeti szinten olyan eszközök, amelyekkel hiteleket lehet hozzáférhetővé tenni. A központi bankból az Európai Beruházási Bankon át kapnak a kisvállalkozások finanszírozást, tehát más-más útvonalakat lehet igénybe venni egymással párhuzamosan ahhoz, hogy forrásokat kapjanak azok a kisvállalkozások, amelyek hajlandóak beruházni. Köszönjük! A szocialisták és demokraták Udo poven következik. Ich würde Elnök úr, szeretnék még visszatérni azokra a napokra, amikor az eurócsoport úgy döntött, hogy minden betétest megterhel adóval. Tehát minden betétet megadóztat. Tegyünk egy kísérletet. Képzeljünk, képzeljük el, hogy az csoport ennél a megközelítésnél maradt volna. Azaz, hogy meg kell adóztatni az összes betétet. Képzeljük el egy másodpercig, hogy az érintett ország Ciprus parlamentje ezt elfogadta volna. Kizárhatjuk-e valamennyien, akik itt ülünk, azt, hogy ezután nem következett volna be a klasszikus bankrun Portugáliában, Spanyolországban, Olaszországban és másutt is. Eh, megrohanták volna az emberek a bankokat. Én ezt nagyon is el tudom képzelni, hogy bekövetkezett volna. És ezért kérdezem önt, most teljesen mindegy, hogy mik a jogi megfontolások itt a gazdaságban, azt számít, hogy az emberek mit csinálnak, nem az, amit a jogi szolgálat mond, hanem az, hogy hogy reagálnak az egyes emberek. Hogyha egy ilyen lehetőség, potenciálja, egy ilyen romboló potenciálja van a rombolási lehetőség benne van a döntéseinkben, akkor az egész európai demokratikus fejlődés végül is azt eredményezte, hogy a nemzeti parlamenteknek kell korlátozni, azt, nem engedni azt, hogy be ilyen rombolás bekövetkezzen. De hol vannak azok a parlamentek, amelyek egy ilyen helyzetben egy igazán nem eléggé legitimáltan működő eurósoportot ellenőrizni tudnak? Mondja el nekünk, hogy a ciprusi parlament döntése tulajdonképpen elég lett volna ehhez a hatalmas hockázatnak a felvállalásához. Nem elég, hogy ön rendszeresen tájékoztatja a holland parlamentet, az se le, nem lett volna elég ahhoz, hogy egy ilyen mértékű válságot elhárítsunk, még a Bundestag tájékoztatása sem, ez csak mi lehetünk az Európai Parlament. És a kérdésem, a szükséges fékek és egyensúlyok alapján eh, mikor jutnak el oda, hogy eh, ilyen helyzetekben más módszerre van szükség, a közösségi módszert kell alkalmazni. Olirén ezt egyszer elismerte, amikor beszéltünk, de intellektuálisan ön mikor lesz eh, elég érett ahhoz, hogy azt mondja, hogy ezt, ezt nem lehet már így országok között intézgetni, túl nagy a kockázat, túl nagy a veszély, és most nem, semmi személy, nem akarok személyeskedni, csak intézményesen ez a módszer, amit alkalmaz, fogalmazunk, ez az euróövezet lassú halála, hogyha nem váltunk, és nem lesz az Európai Parlament bevonásával demokratikusabb az egész rendszer. Um, um, this is about the fundamental. Ez egy alapvető kérdésről szólt hogy vajon az Európa csoport kormányközi testületként működhet-e, amikor a miniszterek a saját nemzeti parlamenteikhez mennek vissza, és azok vagy zöld utat adnak, vagy nem azoknak a döntéseknek, amelyeket az csoport javasol. Azt hiszem, a jelenlegi helyzetben ugye nekem most ezzel kell foglalkoznom, hogyha ezt meg akarjuk változtatni, akkor ez egy nagyon jelentős változtatást igényel, és nem tőlem ülik, sőt nem is az eurócsoporton múlik eldönteni azt, hogy ezt most megtegyük-e vagy sem. Én csak a jelenlegi alapokon tudok dolgozni. Van egy elvi kérdés itt. Ön elviekben így gondolja, hogy az Európai Parlament kell, hogy legyen, aki a végső szó, aki a kézbe tartja ezeket a dolgokat. És mondjuk Ciprus esetében más lett volna az eredmény? Hát ebben nem vagyok biztos. Szerintem a végső eredmény a bail-in megoldás, az az, hogy a bank betétesei, részvényesei fedezik a költségeket. Ez néhány héttel ezelőtt még nem volt lehetséges eredmény, már csak azért, mert néhány ország, nem tudom, Ciprus, ezt még akkor ellenőzték, ellenezték ezért eh, dolgoztunk egy más megoldást, azt, hogy a betéteket adóztassuk meg, vagy adóztassák meg. Persze ez eh, eh, kétségbe vonta volna a betétgarancia rendszer működését, ami hát egyébként is mindig kétséges, jelenleg is nemzeti ígéreteken, nemzeti kormányok ígéretén alapulnak a betétgarancia rendszerek, és hogy jelenleg minden ország ezt, a, ennek az ígér, ezt az ígéretet teljesíteni tudna e hát ez aggályos. Ezért van szükség a harmonizációra, és ezért nyomjuk, hogy legyen, valósuljon meg a bankunió. Nyilván március 15-én nem optimális megoldás született. Ez azzal is összefügg, hogy milyen parlament vett részt, hogy milyen különböző álláspontja volt a tagállamoknak. A ciprusiak nagyon féltek attól, hogy a nagy bankokkal való közvetlen foglalkozás majd az ő egész üzleti modelljük végét jelenteni. Ez nagy volt a nyomás, március 15-én, amikor vitatkoztunk. A végső eredmény az volt, amit én még mindig előnyben részesítek, hogy a nagy kockázatot jelentő bankokkal foglalkozunk, amelyek hosszú távon nem fenntarthatóak. Őket tegyük rendbe. Most pedig Markus Ferber az EPP nevében. Egészen rövid leszek. Kicsit már utaltak erre, de az igazság az, hogy 2010 tavasza óta még csak a problémák után futunk. Az, hogy Ciprusban eh, nehézségek vannak, az nem új dolog. A szükséges eh, mentéshez szükséges eszköz mértékéről is már régóta olvashatunk, hogy mennyi pénzre van szükség. Én most megfordítom a kérdést. Tulajdonképpen mikor vagyunk képesek eh, arra, hogy az EU tagállamok döntéseket tudjanak eh, hozni. Nem lenne jobb talán korábban beavatkozni? és eh, nem egy komplett program végrehajtásával, hanem már korán tenni valamit, hogy a még rosszabb dolog bekövetkezését megakadályozzuk. Ugye most megvárjuk, amíg annyira élesedik a válság, hogy egy ország már tényleg a fizetésképtelen a csőd szélén áll, és akkor egy ilyen szannálási program mal kell előállni. Hát ez nem tartós stratégia. Talán jobb lenne a prevenciót előnybe létesíteni. A ciprusiaknak már jó előre meg kellett volna mondani, hogy az ő banki üzleti modelljük nem működő képes, hogy egy új üzleti modellt kell kidolgoznunk, kidolgozniuk. Tehát sok más európai bank is szanárási modell nélkül működik. Sokkal korábban kellene tehát lépni. Nem csak a végén akkor, amikor már az államcsőd szélén áll egy ország, és nincs semmilyen más kiút. Igen, tulajdonképpen, hogy is mondják, ezt fején találta a szöget. Igen, szerintem igaza van. Nagyon sok problémával sokkal korábban kellett volna foglalkoznunk. De mindig is egy ország kormányán múlik, nekik kell érteni a helyzetet, látni azt, hogy mik az alternatívák, és azután megengedni, hogy a többi tagállam vagy az európai intézmények segítséget nyújtsanak, vagy részt vegyenek a folyamatban. Itt közösen lehet elemezni, hogy mik a problémák. De ez a közös elemzése annak, hogy mennyire mélyek voltak a problémák Cipruson, különösen a két nagy bank esetében, ez a közös elemzés eltartott március 25-éig. Csak akkor sikerült dűlőre jutni. Hogyha korábban eh, már láttuk volna az eredmény, eredmény, eredménye az lett volna, hogy nem fenntartható a helyzet, hát az jó lett volna, de hát eh, az adott országnak kell részt vennie benne, kell együttműködnie a Trojkával, az Európai Unióval eh, és egy korai megoldást kimunkálni, de ők nem voltak erre hajlandók korábban. Talán majd, amikor a kettős csomag a Tupac hatályba lép, kicsit kép, jobban képesek leszünk preventív módon fellépni. Most uh, Liam Van Hock a szocialisták nevében. Köszönöm, Sharon. Nos, a ciprusi gazdaság 2013-ban óriási recessziót élt át, visszaesett a növekedés, és a GDP 15%-kal fog visszaesni három év alatt, hogyha az előrejelzések bejönnek. És ez nagyban a pénzügyi ágazatnak ö, köszönhető, hiszen ez nagy részét tette ki a ciprusi növekedésnek, amit most ö, át akarnak szervezni és szabályozni. Általánosságban a ciprusi gazdaság ö, aszimmetrikus ö, ö, sokkot átélt ö, gazdaság, akár csak Görögország egy olyan eurogruppon belül, ahol az egységes pénz elfogadása miatt lehet intézkedéseket hozni, hogy a makrogazdasági egyensúlytalanságokat kiegészítsük. Nos, két megoldás lehetőség Állít előttünk. Az egyik az Eurogrup és a bizottságé, hogy strukturális reformokat vezessünk be. Ez egyszerűen azt jelenti, hogy a piac majd módosít, ez pedig azt jelenti rövid távon, hogy magas lesz a munkanélküliség, hosszú távon pedig bizonytalan a kimenetele. Hát ez akkor elfogadható, hogyha a lakosság elfogadja azt, hogy nő a munkanélküliség. Van egy másik megoldás is. Ez pedig azt jelenteni, hogy a transferek uniója felé alakítanánk át a helyzetet, erre van már ugye terv, de az Eurogroup elnöke azt mondta, hogy az eurózóna költségvetésén gondolkodnak el. Tudom, hogy már beindult ez a folyamat, ez rendkívül fontosnak tűnik, hiszen ma támogatják Ciprus, de csak a pénzügyi ágazatban. A kérdésem tehát az, hogy ön szerint elképzelhető a jövőben hogy a költségvetési megoldásokat valamilyen átmeneti megoldásra fordítanák, és aztán valós növekedési politikát vezetnének be. Ha ez így van, akkor Udo Bullmannhoz hasonlóan azt szeretném én is, hogyha közösségi módszert alkalmaznának, és legalább értesítenék erről az Európai Parlamentet. Köszönöm. Thank you very much for your uh, question. Köszönöm szépen a kérdést. Azt hiszem, hogy egy költségvetés az eurozóna számára, hát ez egy erősen vitatott dolog. Több tagállamnak vannak nagyon határozott mellette vagy ellene érzései, de mindenképpen a strukturális problémákkal foglalkoznunk kell, a piacokon, a gazdaságban fennálló problémákkal. Ciprus erre egy világos eset egy egészségtelen pénzügyi rendszerrel, mint amilyen a ciprusi, hogyan lehetett volna kezelni ezt a helyzetet, ha lett volna eurozóna költségvetés? Tehát nem értek egyet azzal, hogy ez az eurozóna költségvetés választ jelentett volna a ciprusi válságra. A ciprusi válságot közvetlenül egy olyan rendszer okozta, amely évek alatt alakult ki hosszú évek alatt, amely lényegét tekintve nem volt egészséges, nem volt fenntartható. És előbb-utóbb, eh, ugye a görög válság miatt ez előbb következett be, de előbb vagy utóbb ezzel foglalkozni kellett volna, ez az üzleti modell, ez eh, amúgy is meghalt volna, behucsolt volna. A transferunió, hogy jó alternatíva lenne a strukturális problémák kezelésére. Eh, minden ország esetében vannak ilyen problémák. Ciprusban sajátos volt a helyzet a bankszektora miatt, de minden országban vannak strukturális gyengességek, egyensúlytalanságok, problémák, amelyekkel foglalkozni kell és azt hiszem egy külön költségvetés az eurozóna számára, hát egy alternatíva lehetne. És igen, szerintem tulajdonképpen már létezik a transferunió, és nem is volt sok ellenvetés. bizonyos tagállamokból más tagállamokba csoportosítunk át pénzeket, strukturális alapokból támogatásokat fizetünk, és ez ellen nem szól senki. De amit elleneznék az az, hogy valamennyien arra kell, hogy törekedjünk, hogy versenyképesek legyünk, és hozzájárjunk a gazdaságilag erős Európához. De hát ezt már korábban is elmondtam. Köszönöm szépen. Most az utolsó kérdésre térünk rá, nem lesz több időnk még az extra kérdésekre. Sharon, Sr. Ministro, gostaria de começar por cumprimentar. É a primeira vez que coloco uma pergunta. Feljó képviselő. Mindenek előtt szeretnék gratulálni önnek a a dátumához, a kinevezéséhez először tudok önnek kérdést feltenni. Többekhez hasonlóan én is először kritikus megjegyzéseket tennék azzal kapcsolatban, hogy hogyan kezelték a ciprusi válságot. A bankrendszerről, a bankrendszerbe vetett bizalomról van szó. Miniszter úr, tudja garantálni, hogy a hibák, amiket elkövettek, nem fordulnak elő ismét? Ugye itt több bírálat érte önt azért, hogy nem léptek korábban. Most, hogyha még egyszer egy hasonló helyzet előfordulna, akkor tudja ön garantálni azt, hogy akkor már időben reagálnának? Mennyire lehet ebben bízni? és a betétesek bízhatnak az európai bankrendszerben. Azután még egy kérdést szeretnék feltenni. Ugye Európában többféle megoldást láttunk a bankszektorban jelentkező válság megoldására. Ezt most láttuk, hogy mi történt Cipruson, amikor egy egész ország került veszélybe, és voltak olyan megoldások, amikor államosították a bankokat, de közvetlen európai megoldás, az európai stabilitási mechanizmus nem lenne ez jobb megoldás a problémákra, hogy tudjuk védeni az adófizetőket is? Ugye a kérdés az mindig, hogy tanultunk-e a hibákból, hogy ne kövessük el másodszor ugyanezt a hibát. Nos, a helyzet nagyon komplex. Hogyha lennének könnyű megoldások a komplex problémák kezelésére, különböző országok programjaiban, hogyha lenne ilyen, akkor maguk a nemzeti kormányok valószínűleg könnyebben fel tudnának lépni. Hát az a tény, hogy egy ország kormánya az Eurogruphoz fordul segítségért, az Eurocsoporthoz, vagy a Trojkához, már az is jelzi, hogy itt nagyon komplex problémákról van szó. Nem tudom garantálni, hogy nem lesznek még problémák. Hogy az Eurocsoport és az Európai Unió egésze tanult-e, levonta a következtetéseket, azt hiszem igen vannak már eszközeink, egyre több eszközünk lesz, ahogy előre lépünk, erősítjük a jogi kereteket, most már új módon tudjuk kezelni a problémákat van lehetőség a beavatkozásra olyan esetben, amikor lassan eh, hagyják végre a struktúrális reformokat, vagy nem kezelőik, kezelik megfelelően a programokat. A Sixpack-kel, a Two-pack-kel, a hatos és a kettes csomaggal az EU is megpróbálja kezelni a problémát, rámutat a tagállamok, eh, ezeket a problémákat meg kell oldani, megpróbálunk nyomást gyakorolni a tagállamokra. Hogy most időben beavatkozunk-e, kérdezte. Most, ami a programokat illeti, mindig kell, hogy legyen egy fogadó fél. Kell, hogy legyen egy olyan tagállam, amely kér egy programot, és azt mondja, hogy kérem, segítsetek. A programok, ha időben indulnak, azzal sok mindent meg lehet oldani. Persze a bizottság, az LKB e már több országban sokat tett, támogatta a szerkezetváltást, szerkezet átalakítást. Végül a bankrendszerbe vetett bizalom kérdése. Jövő héten az ECOFIN-en, az Eurócsoportban, ez a júniusban megint, mindez megteszünk annak érdekében, hogy ez az irányelv megszülessen. Visszatérnék a bankunió kiinduló pontjára. Ugye ez csak tavaly indult, tavaly nyáron, korábban, ami elindította a, ugye a bankuniót, az, az tavaly indult, azután nagyon gyorsan léptünk. Decemberben megszületett a döntés az egységes felügyeleti mechanizmusról, és remélhetőleg a következő hónapokban minden megszületik. A bankszanálási alap, betét, biztosítási garancia rendszer, stb. A tanács és a parlament együtt nagyon gyorsan dolgoznak, azt hiszem. Köszönöm szépen, köszönöm a válaszokat. Nem mondott el nekünk mindent, amit tudni akartunk. Még mindig kíváncsiak lennénk, hogy ezek a, ezek a mechanizmusok hogyan működnek, hogy ez a 20 red line és a 20 vétó, amiről hallottunk az eurócsoportban, a trojkánál. Jó lenne tudni, hogy jegyzeteltek-e a belső piaci villanykerítésről, és ami miatt ez érdekel minket, az az, hogy néhány mechanizmus szerintünk rosszul működik, és nem akarjuk, hogy ezek megint így működjenek. Ezt fogalmazzuk meg az ön szárám üzenetként, és ezeket a kérdéseket mindenkinek fel fogjuk tenni, aki eljön ide hozzánk, akár ők is a miniszter. Legközelebb azt hiszem szeptember 5-én várjuk majd önt, ha csak közben nem lesz olyan alkalom, hogy meg kell önt hívnunk. És most azonnal áttérünk a következő előadásra Szemet a biztos rögtön meghallgatjuk, mert már így is csúszunk. Aki elmegy, az kérem gyorsan és csöndben hagyja el a termet, hogy a biztos elkezdhesse a beszédét, amint leült. Please, please, please, we're going to... Folytatjuk a programunkat. Kérem, mindenki csendesedjék el. Eszmecserem, Semet a biztossal, régen tudott meglátogatni bennünket, minden bizonyal ez a mi hibánk, hiszen mindig tele van a napirendünk legutóbb november 12-én járt itt nálunk, és éppen ezért nagyon örülök, hogy ma el tudott jönni, ahol az adó elkerülés és adócsalás elleni harcról, és bármi másról fog beszélni, már nem is kell mit mondanom, öné a szó. Utána pedig 5 perces kérdezési blokkokban kérdezünk majd, ezekről a koordinátorokról állapodtunk meg, a kérdezők nevében is megállapodtunk a koordinátorokkal. Jó napot kívánok, tisztelt képviselők! Meg szeretném köszönni az Európai Parlamentnek az adópolitika területén végzett munkáját. Nagy érdeklődéssel követtem az önök munkáját a Klévesz jelentésről az adóelkerülés és az adócsalás kapcsán. Hogyha egyetértenek, akkor bevezetőmet erre a kérdésre szeretném koncentrálni, figyelembe véve mind az EU, mind a globális szinten való fejleményeket, és figyelembe véve azt is, hogy a tanácson belül nagy előrelépésre számítunk a következő napokban. De nem szeretném, hogy ez a kérdés más fontos kérdéseket elfedjen. Jelesül azt, hogy a tagállamoknak feladatuk az adó rendszerük működését tökéletesíteni. Az európai szemeszterben stratégiánk fontos része az adórendszer is, hiszen ezzel biztosíthatjuk a növekedést és a munkahelyeket. Örülök, hogy az Európai Parlament fenntartja véleményét az éves adójelentéssel kapcsolatban, és gratulálok Gálpelc Ildikónak, aki jelentéstevője volt ennek a dossziének. Az Európai Bizottság jelenleg a tagállamok nemzeti programját ellenőrzi, és specifikus ajánlásokat fogalmaz meg hónap végéig. Az önök éves adójelentése fontos részét képezi majd munkánknak. Egy pillanatig bevezetőmben elismerésemről szeretnék adózni Podimata asszony munkája kapcsán, aki a pénzügyi tranzakciókra kivetett adó kapcsán és az elmélyített együttműködésről készített elő saját kezdeményezésű jelentést. A tagállamok vitában vannak a tanácsban, főleg a hatály tekintetében megállapodásra jutottak, de nagy a lobby tevékenység az FTT-vel kapcsolatban meggyőződésemet szeretném kifejezésre jutatni, hogy nagyon fontos ez az adó, és arra biztatom a 11 tagállamot, hogy érjék el a konszenzust. Gyorsan fontos, hogy megállapodásra jussanak azért, hogy a költségvetés jövőjét illető spekulációkat kizárjuk. Visszatérek most tehát az adó csalás és az adó elkerülés kérdésére. Amikor 2012. novemberében legutóbb itt jártam, az akciótervünket jelentettem be az adó elkerülés és adócsalás kapcsán. Egy mély meggyőződés vezetett bemutatásom során, mégpedig azt, hogy a tagállami konszolidációs intézkedéseket csak akkor tudják a cégek és az állampolgárok elfogadni, hogyha ezeket tisztességesnek, fernek és azonos elosztásonak tekintik. Éppen ezért hatékonyabb a be nem gyűjtött adók hatalmas forrását megcsapolni. De ekkor, amikor beszéltem önöknek, akkor még nem tudtam igazi többséget találni ennek az irányvonalnak. És meg akartam akadályozni, hogy legalább a passzivitás határozza meg politikánkat. Az elmúlt események azonban ezt a kérdést a politikai napirend élére tették, és világosra tették, hogy milyen fontos, hogy a bizottság ezen a területen is megragadja a kezdeményezést. A oknyomozó újságírók nemzetközi csoportja kitűnő munkát végzett, és ez vezetett az Offshore Leaks jelentéshez, és úgy gondolom, hogy ez jó irányba terelte figyelmünket. Most az a feladat, hogy a pillanatban rejlő lendületet kihasználjuk. Fontos, hogy lássuk, hogy hol állunk, és felvázoljuk, hogy milyen irányba szeretnénk tovább lépni. Először is. Eljött az ideje a konkrét és becsvágyó intézkedéseknek. senki nem tagadja, hogy ezen a területen konkrét intézkedésekre van szükség. Az EU vezetői a 2012. márciusi csúcson már kihangsúlyozták ennek fontosságát, és a tagállamokban lévő események is megerősítették, hogy szükség van a közös akciótervre. Az akt, múlt év decemberében mutattam be tehát ezt az akciótervet, ha az akciótervet teljes egészében alkalmazzuk, jelentősen csökkenteni tudjuk az adócsalás és elkerülésből el eredő problémákat, és több száz milliárd eurót vissza tudunk irányítani a közkézbe, a költségvetésekbe. Nagyon fontos az elmélyített információcserem, a kölcsönös segítségnyújtás a tagállamok között, valamint az aránytalanságok megszüntetése, és az adó <clears throat> paradicsomok bezárása. Fontos, hogy egységes környezetet teremtsünk az adó csalók és elkerülők elleni harcban. A bizottság javaslataival pedig az elkövetkező időben lép elő. De ezek közül sok már a tanács asztalán vannak, ezekről a tagállamok minden késedelem nélkül kell, hogy megegyezen, megegyezzenek. Hiszen minden egyes késlekedés sokba kerül minnyájunknak. Május 14-én az EU pénzügyminiszterei szép szavaikat cselekedettekké változtathatják, és nincs mentség, meg kell tenniük ezt a lépést, el kell fogadni a jogszabályt. Másodszorban eljött a komolyabb koordináció ideje európai szinten. Számomra a koordináció lesz erőfeszítéseink sikerének próbakövem, hiszen um, az adó elkerülők a határokon, a más országokban felmerülő kiskapukat használják, ezért mélyebbre kell fonni az együttműködésünket azt kell, hogy mondjam, hogy az igazi együttműködés iránti ígység még nem volt olyan hatalmas, hogy arra kényszerítette volna a tagállamokat, hogy mélyebben együttműködjenek, és ilyen módon a közös piacot az adó elkerülők könnyen ki tudják használni. Másrészt vannak, akik előbb a nemzeti taktikát akarják kialakítani a közös megközelítés elő, előtt. De nem szabad elfelejtenünk, hogy az EU az adó jó kormányzás a tax good governance területén a világban élen járó például az automatikus adatcsere tekintetében. Éppen ezért nagyon szomorú, hogy a tagállamok nem válvetve és koordináltan léptek fel a magasabb szintű normák elfogadása érdekében. Ennek meg kell változni, és mélyen hiszek benne, hogy a helyzet meg fog változni, Örülök annak, hogy az írelnökség igazi érdeklődéséről tett tanúbizonyságot, és a legfontosabb adóelkerülési dossziék ügyét előbbre vitte a tárgyalások során. Nem csak az EU-ban, hanem globálisan is fontos szerepet játszik, ez például a G20-ak területén a profit shifting is fontos szerepet játszik, a CCTP is nagyon fontos keretet biztosít a fellépés ellen. Ezen dossziék tárgyalását tehát fel kell gyorsítani a tanácson belül. Mi a bizottság részéről pedig eh, egy platformot hoztunk részre, a jó adóirányítás és kormányzás közös platformját, hiszen csak hogyha együtt, unióként lépünk föl, tudunk mind otthon, mind pedig a világban a jó kormányzás példájaként fellépni. Végezetül pedig úgy gondolom, hogy nincsen kizárólagossága az adó elkerülés elleni harcnak. Az adó elkerülők és az adócsalók nagyon ötletesek, és rengeteg forrás a rendelkezésükre. Éppen ezért minden kezdeményezés, akár nemzeti, akár EU, akár nemzetközi szinten üdvözlendő, és így tudjuk csupán elérni a céljainkat. Ezen kontextuson belül az öt tagállam által kezdeményezett pilot projekt, mely az információ cserét inkább automatizálja és átláthatóbbá teszi a rendszert, üdvözlendő. Támogatom ezt a megközelítést, hiszen roppant becsvágyó, roppant ambiciózus. Az információ, az automatikus információ csere hatáját el kell mélyítenünk. Ez a becsvágyó megközelítés, de ne felejtsük el, hogy egy közösségi keretben élünk, tehát itt kell ezt megjeleníteni. Miért? Azért, mert a belső piacnak belső piaci megközelítésre van szüksége, és meg kell teremtenünk a tagállamok közötti szolidaritást azért, hogy az egyik állam adópolitikáját a másik ne veszélyeztesse. Biztosítani kell a cégek számára az azonos pályák, azonos esélyek elvét, azaz tehát meg kell akadályozni, hogy valaki a másik helyett több adót fizessen, másrészt az állampolgárok számára is felrebb következményt kell, keretet kell biztosítani, hiszen vannak, akik az adópolitika miatt nagyobb árat kell, hogy fizessenek. A bizottság éppen ezért azt vizsgálja meg, hogyan lehet az automatikus információ csere rendszerét elmélyíteni. Röviden felvázolom, hogyan látom a jövőt. Jelentős, határozott előrelépésre van szükség, mégpedig most azonnal. Az adóelkerülés elleni tagállami intézkedéseket pedig most már konkretizálni kell, hogy eredményekre vezessenek. Április 20-án az ír elnökséggel minden pénzügyminiszternek egy levelet írtam, melyben felvázoltam azokat az intézkedéseket, melyeket azonnal meg kell ragadni. Ezek közé tartoznak többek között az átfogó akcióterv, egy határozottabb EU megtakarítási irányelv tervezete, valamint a szomszédaink részéről a átláthatóság megteremtése, hogy hassunk oda. Jövő héten pedig az ECOFIN tanács egyedüli esélye rendelkezik, hogy a szavakból tetteket váltson, és egyen jobb, egyen, egységesebben osszál az adóterhet az állam, állampolgárok között. Nagyon fontos tehát, hogy unióként lépjünk fel az adó elkerülők és az adócsalókkal szemben. Végezetül pedig öm, vannak döntések, amelyek a tagállamok öm, azon jogát védik, hogy az adópolitikájukat maguk alakítsák ki. Reméljük ugyanakkor ezek fontosak, de nem szabad, hogy veszélyeztessék az unió előtt álló egyedüli lehetőséget. Sí. Um... Köszönjük szépen. A parlament kedveli az adókat, úgy hallatszik. Most 5 perces kérdéseket fogunk tartani. Jean-Paul Gazesz lesz az első a néppárt nevében. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, biztos úr, hogy eljött hozzánk, és megvilágította azt a témát, ami valóban nagyon időszerű. És mégis sikerült minket mosolyra fakasztani, tehát vagy szerencsés, vagy jól manipulál minket ugyanis egy A pénzügyi tranzakciós adókkal kapcsolatban a parlament nagyrészt támogatja ezt a tervet. De ma nagyon oda kell figyelni, hogy hogyan fogjuk ezt megvalósítani, ugyanis vannak olyan mellékhatások, amelyek károsak lehetnek. és természetesen nem ez lenne ennek az adónak a célja. Ami a többi részét illeti a beszámolójának, egy kérdésem lenne. A fellépési terv, amelyet bemutatott, igen optimista. A most következő tanácsülés nagyon egyedi lehetőség lesz. Én mindig félek, amikor valaki azt a, ezt a szót használja, ugyanis ez jelenthet mindent, de semmit is. Ezért csak annyit szeretnénk mondani, hogy bátorítjuk Önt a felrajzolt pálya befutására, és nem tudom, hogy nyilvánosan mondhat-e ilyet, az Eurocsoport elnöke azt mondta, hogy ilyeneket nem fedhet fel nyilvánosan, de hogyha elárulhatja nekünk, mik a titkos fegyverek, meglehetősen szomorú a helyzet, ezért kell ilyen szavakat alkalmaznunk. Tehát mik azok a titkos fegyverek, amelyekkel nagyon rövid idő alatt, ugyanis ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a bizottság és a parlament mandátuma is a végéhez közelek, tehát nagyon kevés az időnk. Hogyan lehet ilyen rövid idő alatt pozitív eredményekre jutni, amelyeket olyan türelmetlenül várnak a polgáraink? Thank you very much. Köszönöm szépen. Valószínűleg semmilyen titkos fegyverem nincsen. Azt gondolom, hogy jelenleg egy olyan politikai helyzetben vagyunk, amelyhez több tényező is hozzájárult. Emlék, említettem az offshore leaks esetet, aztán Franciaországban, Németországban is többször felmerült ez a téma, továbbá az Egyesült Királyságban is, és ez teremtette meg azt a politikai légkört, ami arra ösztönzi a tagállamokat, hogy hozzanak döntést. Ugyanis nagyon gyakran a vezetőink, a pénzügyminiszterek nagyon sokszor kijelentették már, hogy le kell küzdenünk ezt a problémát, meg kell oldanunk ezt a kérdést. És most már a polgáraink is azt várják tőlünk, hogy döntésre jussunk és figyelembe véve azt, hogy májusban esedékes az ECOFIN, majd pedig az Európai Tanács ülése, azt hiszem, hogy ez a kombináció még nagyobb nyomást gyakorol a pénzügyminiszterekre abba az irányba, hogy ténylegesen valamilyen döntésre jussanak. Az ECOFIN ülés előkészítése során is azt látom, hogy egyes tagállamok álláspontja is változik. A múltban többen vonakodtak és akadályozták a haladást, és ez fokozatosan kezd megváltozni. Ezért én is derülátó vagyok, és azt gondolom, hogy el tudjuk érni azokat a célokat, amiket javasoltunk az ír elnökség számára. És el kell mondjam, hogy az ír elnökség is hatalmas energiát fektet be abba, hogy sikerüljön megállapodni a tagállamok körében. ma, azt hiszem május 7-e van, tehát az ECOFIN ülés egy hét múlva fog bekövetkezni. Meglátjuk, hogy mi lesz a kimenetele. Minden készen van már, amire ehhez szükség van. Most már csak a döntést kell meghozni, és az államfőknek kell elkötelezniük magukat, amellett, hogy ezt a napi rendet előmozdítsák mind belső szinten, mind pedig nemzetközi szinten. Köszönjük. A szocialisták és demokraták nevében Podimanta képviselő. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm a biztos úrnak is. Először is egy olyan dolgot szeretnék említeni, amit ön mondott. A pénzügyi tranzakciós adóval kapcsolatban ön azt mondta, hogy van egy olyan lobby, ami nagyon erőteljes nyomást gyakorol azok nevében, akik ellenzik ezt az adófajtát. Ugyanakkor van egy olyan csoportja is a tagállamoknak, amely most azon munkálkodik, hogy úgy mondjam titokban, hogy már be is vezethesse ezt az adót. A parlamentben már legalább három éve mondjuk, hogy szeretnénk ezt a tranzakciós adót bevezetni, és elvben szeretnénk egy fokozatos, lépcsőzetes bevezetést megvalósítani. A bizottság megemlítette azt is, hogy ezt az adót a megerősített együttműködés keretében is be lehetne vezetni. Már egy ideje ismétlődnek azok a próbálkozások, hogy ezt az adófajtát nevezessük be, és teljesen eltöröljük, főleg egyes iparágak ellenzik ezt. Például az Egyesült Királyság, illetve más eurozónán kívüli tagállamok esetében, hogyha sikerül ezt a pénzügyi tranzakciós adót bevezetni, A tranzakciók, amelyek az Egyesült Királyságban történnek, ezeknek 40%-a nem esne ennek az adónak a hatája alá. És azt gondoljuk, hogy itt már van egy bizonyos eltérés. Egyrésztről tehát ön azt szeretné, hogyha bevezetnék ezt a tranzakciós adót, de másrésztről például az államkötvényekre ezt nem kellene bevezetni, például a nyugdíj alapok is mentesülnének ez alól, és bizonyos bankközi tranzakciók is mentesülnének az adó alól, és vannak még ehhez hasonló elgondolások. Ezek mind arra irányulnak, hogy teljes termékcsomagokat, például a derivatívákat áthelyezünk egy olyan kategóriába, amelyekre csak később kezdene el vonatkozni ez az adó. Minden ország olyan tranzakciós adót szeretne, ami a pénzügyi tranzakciók teljes, képét, teljes körképét lefedi az országon belül. És mi történne, ha 11 ország már korábban elkezdeni alkalmazni ezt az adót? Azt gondolom, hogy nagyon kemény munkát végzünk ezzel a javaslattal kapcsolatban. Egy közös célkitűzés az, hogy a pénzügyi tranzakciós adó a közeljövőben megvalósuljon. A második kérdéssel kezdeném a 11 tagállam kérdésével. Ami az ő álláspontjukat illeti, és a vitában elfoglalt helyüket a tanácsban. Biztosíthatom arról, hogy erőteljes egységben lépnek fel ezeknek a vitáknak a során. Nagyon ösztönző az, hogy a tanács munkacsoportjában ilyen álláspontot képviselnek. Vannak olyan aggályok, amelyet több tagállam is felemlített, például az államkötvényekkel kapcsolatban, vagy a nyugdíjpénztárak, vagy más elemeket illetően. Szerintem az a javaslat, ami jelenleg előttünk van, amit benyújtottunk, lehetővé teszi, hogy olyan helyzetre jussunk, ahol azt az adót nem lehet elkerülni. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos eleme a javaslatnak. Végül is a 11 tagállamnak kell megállapodnia abban, hogy milyen lesz a végleges formája ennek a tranzakciós adónak. De mindig szem előtt kell tartani azokat a lehetőségeket, hogy hogyan lehet megkerülni az adót. Ezt semmilyen kompromisszum során nem lehet elfelejteni, ugyanis el kell kerülnünk azt a helyzetet, hogy a tagállamok olyan rendszert vezessenek be, ami könnyen megkerülhető. Tehát ez a bizottság álláspontja, amihez szeretnénk is ragaszkodni. Ha jól látom, akkor már öt és fél perccel foglalkozunk ezzel a kérdéssel, elnézést kérek. Ugyanakkor a technikai jellegű válaszokat és magyarázatokat mindig megadjuk a vitához, ugyanis nagyon fontos, hogy minden tagállam értse, hogy ugyanúgy értelmezze a javaslatunkat. Ami pedig az első kérdését illeti, tehát az Egyesült Királyság reakcióját, először is világosan ki kell mondani azt, hogy ez nem akadályozza azt a munkát, amit jelenleg végzünk. És teljesen igaza van abban, hogy furcsán veszi ki magát, hogy ezt a reakciót egy olyan ország tette, amely maga is alkalmazza a belső, adózásos, belső adózásában ezt az elvet. De itt már sikerült előre haladni, már van tapasztalatunk arra vonatkozóan, hogy hogyan szokott ez működni a tanácsban, és igyekszünk előállni egy műszaki és jogi szempontból is szilárd és támadhatatlan megoldással. Rendben, most egy kicsit fel kell gyorsítanom. Wolf Klims az eredeti nevét. Köszönöm szépen. Már kilenc éve tagja vagyok az Európai Parlamentnek, és az első nap óta, hogy képviselő vagyok, hallok arról, hogy az tagállamokban nagyon nagy az adó, az áfa csalás, és ez több tíz, hanem több száz milliárd eurós vezeti, veszteséget okoz számukra. Nem értem, miért nem lehet ezt megoldani, ezt a kérdést, hiszen mind a mai napig nem hallottam arról, hogy sikerült az áfa csalásokat e, megszüntetni. Másrészt pedig um, szükségünk van a pénzügyi területen az integráció elmélyítéséhez, legalábbis az eurózónában. Megakadályozandó, hogy ne csúszanak jobban szét az államok. És a CCTV-n túl pedig arra is rákérdezek, hogy nem volna érdemes az áfa kulcsokat közelíteni egymáshoz, annak érdekében, hogy előbb-utóbb egységes legyen az áfa. Harmadsorban ez a csalásra vonatkozó, vonatkozik a megjegyzés. A polgárok valódi bűncselekményt követnek el, hogyha adót nem fizetik meg az adókat, de a cégek gyakran um, ügyesebbek legálisan, de nem legitimen cselekednek akkor, amikor olyan államokban adóznak, ahol a ahol a költségeik magasak, illetve olyan államokban fizetik az adót, ahol az adókulcsok alacsonyak. A költségeket magot számolják el, ahol magasak a költségek. Kérdezem, tervez a bizottság valamit a kérdés megoldására? Uh, well, uh, uh, regard... Ami a hozzáadott értékadó csalásokat illeti, a bevezetőmben is megemlítettem, hogy az egyik javaslat, amivel jelenleg foglalkozunk, a gyors reagálási mechanizmus, ami lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy gyorsan reagáljanak az úgynevezett körhinta csalások esetén. És ezt kell most a tanácsnak elfogadnia. Ezt javasoltam én, én és Michael Noonan a tanács elnöksége nevében. Természetesen a héjacsalás egy része határokon átnyúló tranzakció keretében merül fel, de ez a javaslat a nemzeti hiányosságokat célozza meg, és az európai szemeszter során is eszközként használhatnánk ahhoz, hogy ajánlásokat fogalmazzunk meg a tagállamoknak. Ez segítene közölni a tagállamokkal, hogy mit kell javítaniuk nemzeti szinten. Ezzel a kérdéssel tehát már foglalkoztunk. És ha a tagállamok elfogadják a gyors reagálási mechanizmusról szóló javaslatot, az remélhetőleg áttörést hoz majd a héjacsalás elleni fellépésben. Ami az áfakulcsokat illeti, a jövőbeli munkánk egyik témája az lesz, amit jelenleg is elemzünk, vagyis az adókulcsok rendszere maga. Jelenleg is a csökkentett kulcsok lehetőségét elemezzük, tehát ez a munka még folyamatban van. Ebben a témában az év vége felé fogunk előállni egy javaslattal. Ezen a területen tehát, illetve a nyereség kivitel területén röviden annyit mondanék, nagyon fontos, hogy a tagállamok minél hamarabb hajtsák végre azokat az ajánlásokat, amelyeket a bizottság a decemberi cselekvési tervben benyújtott. Az agresszív adótervezési tervben szerepelnek azok a visszaélés ellenes szabályok, illetve a kettős adóztatási egyezményekkel kapcsolatos tárgyalások során is szó volt olyan visszaélés elleni törvényekről, amelyek lesújtanak azokra a tranzakciókra, amelyeknek az egyetlen célja az adók elkerülése. Az adóparadicsomok ellen pedig az adóparadicsom meghatározását javasoltuk, valamint az adóparadicsomok fekete listájának elkészítését. Ez jelentősen csökkenteni a vállalkozások számára a nyereség kivitel, illetve az igazságszolgáltatás elkerülését. Tehát ezeket javasolja ezen a területen a bizottság. Köszönjük az ICR nevében Vicky Ford. Thank you. Um, my group have long opposed Köszönöm. A mi frakciónk már régóta ellenezzük a tranzakciós adót, hiszen ez gyakorlatilag a nyugdíjasok és más befektetők kárára történne. Már eddig is szenvedtek ezek az érintettek ettől, és egyre kevésbé leszünk versenyképesek cégek szintjén is. Ezért mondott nemet 16 ország erre. nagyon rossz hatással lenne, főleg ez a javaslat a részt nem vevő országokra, ezért az Egyesült Királyság jogilag kérdőjelezte meg. Esetleg példákat mondana nekem más országokról, ahol be kell, hogy gyűjtsék az adókat, de nem értenek egyet ezzel, azon adókkal, amelyeket mondjuk egy harmadik ország bevezet. Tehát van egy ország, amely be kell, hogy gyűjtsön adókat, nem értenek ezzel együtt, akkor mit tesznek egy harmadik ország esetével? És mi a helyzet a 16 országgal, amelyek nem értettek egyet? Biztos úr, talán ön is észrevette már, hogy az Egyesült Királyság nem igazán kedveli ebben a hónapban az Európai Uniót. Úgyhogy kérem, tisztázza, hogy a részt nem vevő országok nem lesznek rákényszerítve arra, hogy begyűjtsék az adót, vagy kirólják egyáltalán. Vagy hogyha nem, akkor ezt kérem, vegyék rá a napirendről, mint témát. Nos, nagyon jó hallani azt, hogy végre úgy vélekednek, hogy a tranzakciós adó működőképes, mert az ön hozzászólása azt mutatja, hogy működni fog, mert különben nem foglalkoznának vele. Ami az adó begyűjtését illeti, természetesen a résztvevő tagállamok feladata lesz ez, és Pillanatnyilag az adó behajtási potenciális rendszer végrehajtásán dolgozunk velük. De természetesen létezik a kölcsönös támogatás és együttműködés lehetősége adóügyekben. A tagállamoknak együtt kell működniük, és segíteniük kell egymásnak olyan adók begyűjtésében, amelyeket egy adott országban esedékesek. Az EU szabályai szerint. Ha pedig azon országokra kérdez rá, amelyek olyan tranzakciók vonatkozásában gyűjtik az adót, amelyet más országokba irányítanak, az Egyesült Királyság nagyon jó példa erre, hiszen okmány bélyeget ö, rónak ki bizonyos tranzakciókra az Egyesült Királyságban. Elnézést, biztos úr, nem egy másik ország nevében gyűjti be ezt az Egyesült Királyság, nincs olyan példa, hogy egy másik ország javára gyűjtve egy adott ország adót. A résztvevő tagállamokról beszéltem, ö, olyan szabályokról, amelyek az adó megfelelő begyűjtését biztosítja. És azt mondtam, hogy létezik egy kölcsönös segítségnyújtási keret, amelynek segítségével a tagállamoknak egymást segíteniük kell, mert ugye az Unióban élünk, nem pedig külön, külön 27 országról van szó, és ez a kölcsönös támogatási keret eh, biztosítja, hogy a tagállamok együttműködnek, és segítenek az adóbehajtásban az adó behajtásának feladata továbbra is a résztvevő ország feladata. Ugyanez a helyzet az Egyesült Királyság esetében is, Viki, és ezt nagyon jól tudod. A hasonló javaslatokkal is ugyanez a helyzet. Nagyon érdekes kérdés vetődött fel ezzel. Ugye az EU szabvány mi az, 25%-ot vissza lehet tartani egy adott országban, hogyha egy másik ország nevében gyűjtjük be. Ez nagyon jó kompromisszum lenne az önök kormányának, erről lehetne tárgyalni. Elnök, nézzék csak meg a módosító indítványaimat. Filip a zöldek nevében. Én azt mondanám, hogy költség plusz valamennyi, nem mindenki esetében 25 százalék, mellett, mert azért ennek a költsége nem túl magas, nevetségesen alacsony. Úgyhogy azért az Egyesült Királyság kormányának ezt nem engedélyezni. Nos, biztos úr, nyilván nehéz a helyzete, mert ö, ö, nyomást gyakorolhat a 27 tagállamra, de a gombot nem nyomhatja meg. Egy dologban teljesen biztos vagyok azonban. Az adóval kapcsolatban nagy érzelmeket kavart ez a téma, a nagyvállalatok adó visszaélése, és hogyha konkrét eredményeket nem tudunk felmutatni a választások előtt, akkor azokat az érzelmeket fogjuk felkorbácsolni, hogy a hagyományos csal- politikai családok csak beszélnek, és nem tudnak eredményeket felmutatni. És csak a szélsőséges pártok fognak ebből hasznot húzni, akik azt fogják mondani, hogy nos, hát nem akarják elkapni az adócsalókat. Ezért konkrétumokat kell felmutatnunk. Én egy kicsit aggódom a tranzakciós adó miatt, nem akarom megismételni az elhangzottakat, csak annyit mondanék, hogy két aspektussal kapcsolatban szeretnék további magyarázatot. Mi a helyzet az ötökkel, a fatkával? Nem vagyok egészen biztos abban, hogy ez Európa szerte működne, vagy miért tervezik ezt a közösségi megoldás keretén belül? Jó, tudom, hogy itt egységes piacról van szó, úgyhogy a legjobb megoldást mindannyiunknak követni kell. Vállalati adózás. A vállalati adó alap Ez az alapja annak, amiből ki kell indulnunk. De fel kell gyorsolnunk, például a az anyavállalat, leányvállalat irányelv vonatkozásában, hogy csak egy példát említsek, hogy ne legyenek kiskapuk, amelyeket a nagy cégek kihasználhatnának. Itt nagyok az elvárásaim önnel szemben, bár tudom, hogy már nagyon sokat dolgozik ezen a téren, úgyhogy bizalmat szavazok önnek itt is. Most kell fellépnünk, revélve, hogy legalább a fele megvalósul a terveknek a mandátum lejárta előtt. Köszönöm szépen. Hát először is egyetértek a helyzet felmérésével, amelyet vázolt az elején természetesen a 27 tagállamnak egységesen kell dönteni a javasolt intézkedésekről. És az Európai Parlament képviselői is eh, felvállalhatják a szerepet ebben, és meggyőzhetik kormányaikat, hogy hagyják jóvá javaslatot. Ami az ötök levelét illeti. az öt ország levelére gondolok, és én úgy értelmezem ezt, hogy ezek a tagállamok hajlandók gyorsabban lépni, az automatikus információ csere kiterjesztése terén másfajta jövedelmekre is. Hiszen tudják önök is, hogy ha az ö, együttműködési irányelvet kombináljuk a betéti irányelvel, a fatkát érjük el. De nyilván fokozatosan kell bevezetni mindent, először például a tőke hozadéka, stb. stb. 2017 után. Úgyhogy én úgy látom ezeket a fejleményeket, mint lehetőséget, hogy ezeket a rendelkezéseket ö, most vezessük be konkrét javaslatok alapján másfajta jövedelmekre is, amelyek kapcsán automatikus cseré válna lehetővé. És aztán jönne a teljes köre az automatikus cserének az adó behajtás vonatkozásában az adott tagállamban. Ami a a nagy cégek adóalapját, irányelvét illeti, a leányvállalatok, anyavállalatok vonatkozásában most készül a javaslat, hogy az úgynevezett mismatchek vonatkozásában megoldást találjunk, illetve a visszaélések ellen fel tudjunk lépni bizonyos szabályok keretén belül, tehát a javaslatok ezen irányelvek vonatkozásában ősszel, vagy az ősz előtt születnek meg. Köszönöm szépen, a GOE nevében Santis úr következik. Köszönöm a szót, elnök asszony. a úr, bevezetőjében említette, hogy Az ön feladat az, hogy keményen lesújtson az adó elkerülésre, adócsalásra. A hihetőséget azonban a gyakorlati fellépés határozza meg. Az Európai Beruházási Bank készített egy felmérést a Siemens botrányról a beruházási bank finanszírozta ezt, és olyan szöveget fogalmaztak meg, amely sértő, sőt, szinte mulatságos. Semeta úr, senkit nem tud meggyőzni arról, az a 18 hónapos ö, időszak, amíg a Siemens nem volt jelen, a, az NGO-khoz utalta a pénzt az Egyesült Államok is foglalkozik a kérdéssel. Ez nem megfelelő megoldása ennek a problémának. Az Olaf szinte fekete pénzeket mosott, ö, pénzekkel foglalkozott, ö, amit a Siemens ö, végzett. De hát tulajdonképpen miről van itt szó? Miért nem kérik vissza pénzt ettől a cégtől? Mert végül is ez botrányos. Miért nem kérik vissza a pénzt? Well, uh, you correctly said that... Nagyon helyes. Az egyik feladatom az, hogy az Olafot értesítsem. De itt rendkívül világosan kell fogalmaznom. Az Olaf teljes mértékben független nyomozásai során. Az Olafnak kell megtalálnia a megfelelő módszert, hogy hogyan foglalkozom potenciális csalásokkal, adóelkerüléssel, vagy bármilyen más problémával de nagyon várjuk már a jelentést az EU pénzügyi érdekeiről, úgyhogy majd meglátjuk, hogy az Olaf mit tett ezen konkrét esetben. Az én feladatom az, hogy a szakpolitikai részét irányítsam az Olaf tevékenységének, és az elmúlt évek során Számos konkrét intézkedést fogadtunk el, stratégiát a csalás ellen, amelyet a különböző bizottsági főigazgatóságok hajtanak most végre. Készül egy javaslat az Olaf reformjáról, és hamarosan itt a parlament is szavazni fog róla. Úgyhogy várjuk ezt a szavazást mi is. Én azonban konkrét esetekben nem avatkozhatom bele az Olaf munkájába. Ugyanis ez az Olaf hatásköre, az Olafnak kell fellépni, van egy felügyelőbizottsága az Olafnak, amely a nyomozásokért felelős az Olaf tevékenységi körében. Köszönöm. Ja, még egyszer szeretne szólni. Jó, rendben, parancsoljon. Lipámi kirje Pitrope. Elnézést kérek, biztos úr. Amikor először jött biztosként hozzánk, ugyanezt a kérdést tettem fel. Tehát a biztosnak meg, meddig terjed a hatásköre? Mennyire függetlenek ezek a szakbizottságok? Ö, itt politikai felelősségről van szó, szóval ezt ön is elismerte. Az állampolgárokkal szemben. Hiszen az emberek elveszik a munkahelyüket, bezárják a hajógyárakat, és itt meg botrányról beszélünk, úgyhogy meg kell találni a megoldást. Egyszerűen nem lehet azzal érvelni, hogy az olaf független. Úgyhogy mi egy kicsit több információt szeretnénk öntől ezen konkrét ö, esetben, és hogy mit szándékozik tenni, függetlenül az Olaf-tól. Persze az Olaf független, de önnek van valamilyen ö, politikai felelőssége azért. Fogalmazunk világosan. Azt hiszem, nagyon veszélyes lenne, ha a politikusok az egyes Olaf által nyomozott esetek be, beleavatkoznának. A politikusok felelőssége a szabályokra, rendszerekre terjed ki, amelyeknek irányítaniuk kell az Olaf munkáját. Ami viszont a konkrét eseteket illeti, magának az Olafnak kell megbírkoznia velük, És hogyha én beleavatkoznék itt az egyes esetekbe, akkor megsérteném az Olaf függetlenségét. Ez egyértelmű a létező EU szabályok értelmében. Úgyhogy így működik a rendszer. Jó, továbbra is érdekel minket minden eljárás és eredmény, úgyhogy majd a megfelelő időpillanatban megkapjuk a felvilágosítást. Kény csak következik a néppárt nevében. Köszönöm szépen. Egyszerű közlekedésért felelős jelentés, árnyék jelentés készítő voltam. Úgyhogy néha azon gondolkodom, hogy mennyibe kerül a termékek szállítása az EU piacra. Eltekintve attól, hogy az ember Európa nyugati részén egy szigeten van, de hát ha nincsenek előnyeink, akkor hogy tudunk munkahelyeket teremteni? Miért van ez a nagy vita a különböző adókulcsokról, a különböző országokban? Az Egyesült Államokban 15 és 35 százalék között mozog ez a kulcs a különböző államokban, a helyi adók is. 35 százalékos a vállalati adó. Ez a legmagasabb a fejlett országok között az Egyesült Államokban. 2011-ben 12,1% volt. A legalacsonyabb az első világháború óta. Úgyhogy talán az amerikai kongresszus ezért vizsgálja ezeket a kérdéseket, hogy az amerikai cégek Európába települnek, és hát persze, megértik azt is, hogy a szabad gazdaság, szabad piaci gazdaság része a szabad mozgást, a tőke és az áruk vonatkozásában. Szerintem itt egységesen kell fellépnünk. Vannak dolgok, amik a tagállamok hatáskörébe tartoznak, vannak olyanok, amik az unióhoz. Én inkább azokra a kérdésekre szeretnék koncentrálni először, amely az EU területre vonatkozik vannak olyan országok, ahol nagyon magas az adókulcs, de hát az átlag 8 százalék, úgyhogy ne próbáljunk olyan dolgok után menni, amelyek nem hozzánk tartoznak. Egy dolog még röviden. Én vagyok itt az egyetlen az összes EU intézményben, akit aggaszt az, hogy majdnem 33%-a az eurónak 500 eurósokban van. 882 milliárd. Tehát ezt csak az adó kerülők használják. Nem tehetünk itt valamit? Tunéziában mit találtak az egyik vezető palotájában? Tele voltak a szobák 500 eurós bankjegyekkel. Ezzel lehetne valamit tenni ne keverjük itt össze az adócsalást meg az adóelkerülést. Lehet etikus, etikai kérdés, lehet illegális. Miért van ennyi 500 eurós bankjegy? Ez csak megkönnyíti az adóelkerülést. Köszönöm szépen. So regarding the Ami a hozzászólásának az első részét illeti, itt nagyon világosan akarok fogalmazni. Mivel is foglalkozunk? Káros adóversennyel. Ezt definiáljuk a szabályaink között. És emellett eh, javaslatot teszünk olyan szabályok megalkotására is, amivel kezelni lehetne az agresszív adótervezést, illetve az adóparadicsomok ügyét. De az adó mérték önmaga, hogyha ez transzparens kormányzati döntésen alapul, most az adó mértékek meghatározása nemzeti kormányok hatáskörébe tartozik, és ezt mi soha nem kérdőjeleztük meg, ezt a jogot. Ugyanakkor azt is el kell ismernünk, hogy vannak bizony problémák, a profit shiftinggel, nagy multik átviszik a nyerességüket alacsony adói országokba, és ugye én azt mondta, hogy Írországban 11, százalékos a tényleges adókulcs, társasági adókulcs, de azt nyilván tudják, hogy multinacionális cégek meg tudják tenni, hogy egy-két százalék adót fizessenek, mert a nyerességet mozgatni tudják, át tudják vinni egyik országból a másikba, európai országba, vagy valamilyen az Európai Unión kívüli adóparadicsomba. És ez a, prob- ez a probléma. Ezzel a problémával kell valamennyiünknek foglalkozni, és megoldást kell találni arra, hogy hogyan tudjuk megakadályozni az olyan helyzeteket, amikor a multik elkerülik az adózást. Az 500 eurós bankjegyek kérdésére mondanám a következőt. Hát sok minden tartozik hova az én reszortomhoz, de a e, bankjegyek e, nem igazából, nem én vagyok közvetlenül felelős azért, hogy milyen e, denominációi bankjegyeket nyomjunk. Azt hiszem, hogy a bankjegyek összetételéről, milyen bankjegyek legyenek, erről az Európai Központi Bank dönt, az LKB e a saját elemzése alapján dönti el, illetve hogy milyen kereslet mutatkozik a különböző címletű bankjegyek irány, tehát ez az LKB-hez e tartozik. Én feltettem ezt a kérdést az LKB-nek e is, és én most önnek az adó elkerüléssel összefüggésben tettem fel ezt a kérdést, hiszen hatalmas mennyiségű 500 eurós használnak azok, akik nem akarnak adót fizetni. Miért nem megy el ön az LKB-hoz, és talán az adó elkerülés kontextusával is meg lehetne ezt a kérdést vitatni? Az ezer dollárt Kanadában ezért tiltották be. Skóciában is csak alacsony címlet, azt hiszem száz fontos a legnagyobb címlet. Pontosan azért, mert Írországban is a bűncselekményből származó jövedelmek elkobzásával foglalkozó hivatal is azt mondta, hogy nem szabad túl nagy címletű bankjegyeket hagyni. Igen, ez egy nagyon jó felvetés, és erről nyilván lehet eh, majd eszmét cserélni az Európai Központi Bankkal is. Nekik eh, megvannak az indokaik eh, arra, hogy hogyan alakították ki a bankjegy címletek struktúráját, de nyilván ez egy jó felvetés, ezt meg lehet beszélni az LKB-val, e meg lehet kérdezni, hogy hogyan döntöttek a jelenlegi struktúra mellett. Jelenleg több mint 30 intézkedéssel küzdünk az adócsalás és az adóelkerülés ellen. És minden új potenciális megoldást örömmel fogadunk, hogyha ez hatékonyabbá teszi az adócsalás elleni küzdelmet. Elnök asszony, mi ezt már felvetettük Konszenció alelnöknek, aki jelezte, hogy valószínűleg egyetért velünk, tört, Németországig megy vissza a történet, az ezer márkásig, címletű bankjegyig, de most Németországot még meg kell nyernünk ennek az ügynek, és talán az EKB-nál majd elmondjuk, hogy ön is támogatja az ötletet. Most az EPP szónoka következik. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm biztos úr, hogy erőfeszítéseket tesz az adócsalás és az adó elkerülés, az adó paradicsomok elleni harcban. És köszönöm, közelmúltban ugye ellátogatott Finnországba, ahol egy magas szintű szemináriumot tartottunk ugye ezekről a kérdésekről. Az EKON körülbelül két héttel ezelőtt fogadta el a saját kezdeményezésű jelentését ugyanezekről a kérdésekről. Ahogyan ön is tudja, Támogatjuk a bizottság, az Európai Bizottság minden kezdeményezését. Néhány területen azonban mi még messzebbre mennénk. A saját jelentésünk szerint, vagy ebben a jelentésben azt kérjük, hogy jobban büntessék meg azokat a vállalatokat és pénzintézeteket, amelyek eh, nem tartják be a szabályokat. A jelentésünkben az szerepel, hogy az illetékes hatóságok függesszék fel a pénzintézetek működési engedélyét és a pénzügyi tanácsadók működési engedélyét, hogyha, hogyha adócsalásban vesznek részt azután a tagállamok ne adjanak állami támogatást, vagy ne vessenek részt állami programokban olyan vállalatok, amelyek megsértik az EU adó ügyi szabványait, normáit. Nos, azok a vállalatok, amelyek megsértik az adó jogszabályokat, nem szabad, hogy bármilyen állami támogatásban részesüljenek, vagy részt vessenek közbeszerzési pályázaton. Ugye jelenleg létezik egy irányelv, a trialógusban tárgyaljuk a közbeszerzési irányelvet éppen, úgyhogy most van lehetőség arra, hogy ezt a jogszabályt módosítsuk ebben a szellemben. De érdekel az is, hogy hogy reagál az első felvetésre, tehát hogy az illetékes hatóságok felfüggeszthessenek bankok működési engedélyt. Ön ezt reális lehetőségnek tartja? Azután a jelentésünkben rávilágítunk arra, hogy a fejlődő országokkal is foglalkozni kell. Nekik nincs ilyen, ők nincsenek ilyen alkupozícióban a nemzetközi téren. És meg kell akadályozni azt, hogy elessenek adóbevételektől. A becslések szerint 125 milliárd eurót veszítenek el évente a fejlődő országok, és ez kétszer annyi, mint amennyi nemzetközi támogatást kapnak, segélyeket. Hogyha tehát tényleg meg tudnánk változtatni a helyzetet, annak nagyon nagy hatása lenne a fejlődő országok jövőjére nézve is. És itt az EU még többet tehetne, vagy önnek mi erről a véleménye? Ez a kérdésem. Nagyon köszönöm. Ahogyan mondtam, nagy érdeklődéssel olvastam az ECON jelentését. Kleva asszony volt ugye a jelentéstevője ennek. Természetesen az elhangzott gondolatokat érdemes megfontolni. nagyon helyesen említette, hogy a közbeszerzési irányelv triológus tárgyalása során ki lehet térni erre a problémára, hogy ne vehessenek részt közbeszerzésben olyan vállalatok, amelyek adóerkerülésben vétkesek. Ami a banki működési engedély megvonását vagy felfüggesztését illeti. Nos, hogyha egy bank tényleg segít kezet nyújt adó elkerülésben, vagy saját maga adócsalást követel, akkor ezt is fel lehet vetni, meg lehet vizsgálni. De azt hiszem, igazából az fontos most, hogy kombináljunk különböző intézkedéseket. Először is el kell fogadni azokat a jogszabályokat, tervezeteket, amelyeken jelenleg dolgozunk, és ezzel párhuzamosan kell dolgozni új elemeken is. Tehát ne az legyen, hogy jaj, ez egy remek ötlet, akkor ezt vitassuk meg, és közben megfeledkezünk arról, hogy a már kimunkálás alatt álló tervezetekkel foglalkozunk, vagy azokat elfogadjuk. Ez lenne először rendkívül fontos. Amit a fejlődő országokról mondott, és a közelmúltban jártam Etiópiában, részt vettem az Afrikai Unió bizottságának az ülésén. Ott is megvitattuk ezt a kérdést, és már most is elég jelentős támogatást adunk a transferár szabályok megváltoztatásáért. Van, ahol már bevezették az általunk javasolt rendszereket, és látják, hogy ez mennyire előnyös az ENSZ transfer árak a fejlődő országokban címmel egy jelentést is közzétett. És ezen az említett ülésen is láttam azt, hogy az afrikai Unió bizottsága hajlandó együttműködni. Hiszen ha nő a jövedelem szerző képessége a fejlődő országoknak, azzal az elvezethet a felé, hogy a bizottság és a tagállamok is majd egyre több támogatást adnak a fejlődő országoknak. És Kleva képviselőasszony az SZST nevében. Szeretném folytatni ezt a gondolatmenetet, az Ekon Szabbizottság által két hát elfogadott jelentés gondolatait. Biztos úr azt mondta, hogy minden itt van előttünk, konkrét javaslatok 30 intézkedésre, hogyan lépjünk fel az adócsalás, az adóelkerülés, az adóparadicsomok ellen. Most eljött az ideje, hogy meghozzuk a döntéseket. Sok szerencsét kívánok az ECOFIN üléshez. Amit most felvetnék, az az adó paradicsomok definíciójának a kérdése. Azt hiszem, hogy amint valamit definiálni tudunk, és megszületnek a konkrét javaslatok a szankciókra vonatkozóan, ugye beszélünk erről a fekete listáról, az ECON javasolta tulajdonképpen az, hogy legyen egy európai fekete listája ezeknek az országoknak. Nos, amint ez megszületik, ez a definíció, akkor előre tudunk lépni az eredeti akcióterv kapcsán is. Az eredeti akcióterv felvetette ezt a problémát, és az ECON szakbizottság is úgy döntött, hogy ezt, ezt folytatni kell, meg kell alkotni a definíciót. Nem csak az OECD definícióját vettük figyelembe, hanem a Code of Conduct Conduct, csoport ajánlásait is. Tehát megpróbáljuk feloldani ezt a lelegi blokádot, hogy a definíció hiánya miatt nem tudunk elmozdulni. Mi egy kicsit ambiciózusabbak szeretnénk lenni, mint az Európai Bizottság, hogy így fogalmazzak. Tehát szeretnénk, hogyha megszületne az Európai Fekete Lista és az adóparadicsomok definíciója. Azután az elmúlt néhány hónapban sikerült megállapodásra jutni az országonkénti jelentésekről, az egyes országok bankjairól is külön-külön készülnek jelentések. Mi megint csak egy kicsit messzebbre akartunk menni. Mi azt kérjük, hogy legyen kötelező az összes vállalat, minden ágazat összes vállalata számára, ez a jelentéstétel. Szeretnénk növelni a transzparenciát, szeretnénk, ha az EU szintjén konkrét cselekvésre kerülne sor. Meg vagyunk győződve arról, hogy tovább kell lépnünk. El kell érni azt, hogy a multik is egy fair módon járjanak hozzá az adórendszerekhez, tehát fizessenek adót. És már talán kicsit tovább beszéltem, mint kétszer annyi időt kapott már eleve is képviselőasszony. Most még csak a pénzmosás elleni irányelvről röviden. Hogyha ön azt tervezi, hogy vezessenek be egy állami regisztert a beneficial ownerekről. Ezt kérdezném, hogy vannak-e ilyen tervek? Hát sajnos nem lesz elég ideje a biztos úrnak, hogy válaszoljon, de hát azért megpróbálhatja. Nagyon rövid leszek. Először adóparadicsomok. Itt az ajánlás, amit kidolgoztunk, azban benne van az adóparadicsomok definíciója is, de fordítva jártunk el, ugyan, de megvan a definíció beszéltünk, vitatkozhatunk arról, hogy mi fér be a definíció alá, de mi szeretnénk ezt a definíciót alkalmazni, a nem együttműködő joghatóságok fekete listára történő felvételével kapcsolatban is. Azt javasoljuk, hogy koordináljuk a good governance eh, alapján, a jó adó eh, irányítás eh, alapján az erőfeszítéseket hogyha lesz ilyen európai fekete lista, az azonban lehet, hogy megsérteni az arányosság elvét. Az EU szintjén nem az EU rendelkezik adóigazgatási hatáskörökkel, ez talán hatékonyabb lenne tagállami szinten megvalósítani ami a pénzmosás elleni eh, harcot, eh, illetve az országonkénti mm, beszámolás eh, kérdését illeti. Hát itt Michel Barnier kollégámhoz tartozik ez a terület. Persze mi szorosan együttműködünk. Ami a country by country reportingot illeti most jutottunk el oda, hogy megszületik a megállapodás a bizottság által benyújtott javaslatról. A bizottság ezután visszaküldi majd ezt a tervezetet az intézményekhez, Eh, hogy hogyan lehetne megvalósítani ezt az országonkénti jelentési rendszert, és ezt követően majd megvitatjuk, hogy mi legyen a következő lépés ezen a területen. Pénzmosás elleni irányelv és a beneficial ownership, a tényleges tulajdonos eh, kérdésköre, mit eh, határozottan támogatjuk azt, hogy fel kelljen tárni azt, hogy ki a tényleges tulajdonos, a beneficial owner, hogy aztán ezt hogyan tegyük meg. Itt nagyon gondosan mérlegelni kell, hogy mi a leghatékonyabb módja annak, hogy itt eredményt érjünk el a nyilvános regiszterek kapcsán mindig fennáll az a kockázat, hogy a munka majd a nyilvántartásra összpontosul, és az, hogy hogyan, és az aktualizálása ennek a nyilvántartásnak nagyon fontos ahhoz, hogy mindig friss, naprakész információnk legyen. Tehát meg kell nézni, hogy a tényleges tulajdonos nyilvánosságra hozatalának a kérdését, hogy lehet a leghatékonyabban megoldani. Köszönöm most Gál Pelc Ildikó az EPP nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon rövid leszek, mint jelezte. Először is gratulálni szeretnék eh, biztos úrnak a tájékoztatásért és legfőképpen azért az akciótervért ami konkrétumokat tartalmaz és várom a támogató döntést ehhez és azt is hogy hamarabb ez a munka eredményre vezessen örömömet szeretném kifejezni a tekintetben is hogy sikerült az információ a kérdését megoldani még jobban örülnék hogyha ez automatizmussá válna és kiterjeszthetőbb lenne úgy gondolom most már öt plusz négy ország is támogatja ezt a lehetőséget. ami a kérdésem lenne hogy rövid legyek az egy teljesen más témakör mégpedig az áfacsalások elleni fellépés az ecofin márciusban foglalkozott ezzel a témával két csomagot a gyors reagálású mechanizmust és a e, fordtott adózás bevezetését csomagban együtt tárgyalta és nem kapta meg a támogatást hozzá. biztos úr emltette hogy újra visszakerül ez a kérdés e, e, napirendre. én attól tartok hogy egyszerre nem fogja megkapni ez a két irányelv a támogatást van e arra lehetőség hogy például a fordtott, adózás témakörét külön néhány tagállam aki szeretné bevezethesse mert úgy télem meg hogy ez egy nagyon fontos eszköze lehet az áfacsalás elleni fellépésnek. Well, I also be short on this uh, uh in answering to this uh, így igyekszem röviden válaszolni a kérdésre. Persze, nem tudjuk megelőlegezni, hogy mi lesz az ECOFIN tanács döntése. A javaslatok a tanács asztalán vannak. Új fejlemények is jelentkeztek ezen a területen, de úgy hiszem, hogy közel állunk a megállapodáshoz a gyors reakciós mechanizmus bevezetését szolgáló megoldáshoz, mely megítélésem szerint nagyon fontos. Azért, hogy a csalásokat megakadályozzuk. Ami pedig a reverse charge mechanizmust illeti, van az a rendszer, amelyel a tagállamok kérhetik a reverse charge mechanizmust a, tanács, a bizottságtól, létezik ez a mechanizmus, utána pedig a bizottság a mechanizmus bevezetésére teheti javaslatot a tanácsnak. De nagyon kockázatos volna, hogyha a tagállamok maguk akarnak bevezetni a reverse charge mechanizmust, hiszen ez kihatással lesz a szomszédos tagállamokra. Tehát amikor a konkrét applikációt, alkalmazást elemezzük, akkor meg kell vizsgálnunk, hogy a reverse charge mechanizmus milyen kihatással lesz a többi országra, hiszen a csadók egy könnyen átmennek abból az országból, ahol bevezették a reverse charge mechanizmust, a másik országba, ahol még nem. Éppen ezért EU szintű megoldásra, az EU szintjén koordinált megközelítésre van szükség és ezért gondolom, hogy erre a mechanizmusra oly nagy szükség van. Köszönöm. Most pedig eh, Kizen kollega az SZND részéről. Köszönöm szépen. Az áfa csalás területén egy nagy problémával, egy hatalmas problémával állunk szemben, és az EU-nak itt határozottan kell fellépnie. Azonban sajnos a munka nagyon lassan zajlik ezen a területen. Két jogalkotói javaslat készített elő a bizottság. Egyrészt a gyors reagálási mechanizmus bevezetését az csalás ellen, másrészt pedig a reverse charge mechanizmus. Mit akarnak tenni, hogy ezt támogassák? Annak érdekében, hogy nyárra megoldásra juthassanak. Illetve mit tesznek annak érdekében, hogy a áfacsalók elleni konkrét tagállami intézkedéseket felgyorsítsák. Például el lehetne képzelni ezt, hogy öt hónapon belül lezárnak egy ilyen, egy ilyen eljárást. Hogy akarja tehát a bizottság felgyorsítani ezt az eljárást? Másodszorban pedig meg szeretném köszönni önnek azt a munkát, amelyet az adócsalás ellen végez. Köszönöm. Teljesen egyetértek önnek, önnel az abban, hogy az áfacsalás az egyik nagy probléma, amelyel az Európai Unióban szembenézünk, és a gyors reagálási mechanizmus célja éppen az, hogy ezzel a problémával minél gyorsabban szembenézünk, hiszen a jelenlegi mechanizmus ban a bizottság elemzi a helyzetet, utána javaslatot készít elő a tanács számára, és ez hosszadalmas. Ám az általunk javasolt mechanizmus elfogadásával az eljárás maximum egy hónapot vesz majd igénybe, nem öt hónapot, hanem maximum egy hónap alatt lebonyolítható az eljárás. Ezért támogatjuk, nyomjuk ezt a mechanizmust, illetve azt, hogy a tagállamok egyetértsenek benne. Hát most a tagállamok felé van a labda, és persze sajnos, ahogy valaki említette, nem tudok gombnyomásra tanácsi konszenzust kialakítani. Köszönöm. Astrid Luling a néppárt részéről. Köszönöm, elnök asszony. Először is elnézést kérek hogy röviden elhagytam a termet, de luxemburgi újságírókkal kellett beszélnem, és ezért lekéstem a biztos úr bemutatóját, és mivel a pénzügyi tranzakciós adóról is beszélt, erre utalnék vissza, ugyanis egyre többen teszik fel azt a kérdést, hogy mennyire alkalmazható az az adó, amit a biztos úr javasol bevezetésre a megerősített együttműködés keretében. Tegnap az Európai Központi Bank igazgatóságának az egyik tagja természetesen nem nyíltan, de elismerte, hogy milyen nehézségek kísérik ennek a bevezetését, különösen a bankközi piacon, ugyanis ez likviditási problémákat okozhat. És egyébként Tobin úr az a közgazdász, akit a pénzügyi tranzakciós adó atyának neveznek, szintén azt fejezi ki, hogy ez az adó nem felel meg jelenlegi formájában a kitűzött céloknak. Tehát Tobin úr végül is ellenzőjévé vált a nevét viselő adónemnek. És ahogy az úr is már megmondta, meg kell vizsgálnunk a kontraproduktív, negatív hatásokat, amelyeket az adó jelenlegi formájában okozhat. Ezért kérdezném a biztos urat, hogy figyelembe veszi-e azokat a kritikákat, amelyeket megfogalmaznak ezzel az adóval szemben. Meg tudja védeni a kezdeti projektjét. Annak ellenére, hogy jelentős károkat vetít előre ennek az alkalmazása. Az eurócsoport elnöke, aki szintén ma délután járt nálunk, egyértelműen elmondta, hogy ha ezt az adót a nyugdíj alapokra is alkalmaznak, Ahogy a Podimata jelentésnél is megmondtam, a nyugdíj alapokat Tehát ezeket is ki kell zárni. Ezeket a részleteket mindenképpen figyelembe venni. Ezért kérdezem, hogy ezeket az igen megalapozott bírálatokat figyelembe veszi-e. Hiszen nagyon sok politikus és szakmabeli szakértő is felvet ilyen kritikákat. Köszönöm. Well, of course, uh, I very carefully listened. Természetesen nagy figyelemmel követem a különböző pozitív és egyben negatív felvetéseket, illetve a javaslatunkat kísérő pozitív és negatív észrevételeket. Úgy gondolom, hogy érthető és természetes, hogy vannak pártolói és vannak ellenzői ennek a javaslatnak. Az én szolgálataim minden elemzést áttanulmányoznak, amelyet a pénzügyi szervek, in, pénzintézetek vagy független elemzők készítenek. És nagyon gyakran arra a következtetésre jutunk, hogy az elemzések téves kiinduló feltételezéseken alapulnak, és a feltételezések alapján drámai következtetéseket vonnak le. Az Európai Unióban a független elemzők független elemzése hiányzik gyakran a nagyon érzékeny kérdéskörökben. Az azonban világos, hogy a bizottságban dolgozó szakértőket független szakértőknek tekinthetjük, és ezért minden erőfeszítésünket arra koncentráltuk, hogy egy működőképes javaslatot készítsünk elő, mely a tagállamok számára megfelelő bevételt biztosít, és mely segít megakadályozni a vadhajtásait ennek a rendszernek. Van itt még egy szempont, ami nagyon fontos, pedig az, hogy az elmélyített együttműködési eljárásban vagyunk. 11 tagállam úgy döntött, hogy koordinált módon mélyíti el az együttműködését. Már pedig így ha nem ragadják meg az elmélyített együttműködés lehetőségét, elképzelhető volna, hogy 11 más-más pénzügyi tranzakcióra kivetett adót és adórendszert vezetnének be a 11 tagállamban. Célszerűbb, célra vezetőbb és kívánatosabb, hogyha az országok egy csoportja, ha már nem mind a 27 tagállam vezeti ezt be. Ezért az elmélyített együttműködés formája úgy gondolom, hogy helyes keretet biztosít a pénzügyi tranzakciós adó kialakításának. És természetesen a bizottság azon dolgozik, hogy arra biz, buzdítsa ne csak a 11 államot, hanem a többit is, hogy mindent tegyenek meg a tranzakciós adó kialakítása bevezetése érdekében, de fontos, hogy a 11 állam jó példával jár elől. Remélem lesznek majd követőik. Ami pedig a javaslat konkrét részleteit illete, illeti, a Podimata asszonynak is elmagyaráztam, most éppen abban a fázisban vagyunk, hogy a tagállamok a javaslat, a bizottság javaslatának minden részletét megvitassák, és a bizottság szerepe ebben a fázisban az, hogy facilitálja, támogassa, előbbre vigye, ösztönözze, és egyben nyomon kövesse az eszmecserét, és felfigyeljen arra, hogyha megakadt a vita, illetve hogyha egy olyan megoldás körvonalazódik, amelyet egykönnyen ki lehet játszani. Ez a bizottság feladata ebben a fázisban, de minnyájunk számára nagyon fontos, hogy egy olyan javaslatot fogadjunk el, amely működőképes, amelyet a szereplők elfogadnak, és amely jelentős bevételhez juttatja a tagállamokat. Biztos úr, köszönöm szépen, hogy eljött. Nem tudom, hogy mikor várjuk, várhatjuk önt legközelebb. Általában leírja a titkárság nekem, ha már fixáltok az időpontot, egyelőre még nem tudjuk, de remélem, hogy szeptember havában találkozhatunk önnel legközelebb. Köszönöm szépen hogyha valaki mennek mennie kell, kérem, hogy csendbe tegye meg, hiszen az utolsó napi rendi pontra kell, hogy rátérjünk. So, as I said, we will now move on to uh, uh, an exchange of views um, or an update. And... Most pedig nem kisebb kérdéssel foglalkozunk, és nem kevésbé fontos kérdéssel, mint a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról szóló rendelet módosításáról. Az árnyék jelentéstevők még nem fejezték be a munkát, de olyan hatalmas az érdeklődés a köze részéről, és éppen ezért kértük, hogy tájékoztasson bennünket a jelentéstevő 45 perc áll rendelkezésünkre, csak 45 perc, mert nekem 6-kor legalábbis nekem biztos, hogy mennem kell, ezért Günnárt, arra kérem, Gunnárt arra kérem, hogy maximum 10 percben tájékoztasson bennünket, és aztán az árnyék jelentős tevőket is kérem, hogy amikor felszólalnak, 5 percben korlátozzák magukat, és így még bárki hozzászólhat, akár még a nem árnyék jelentéstevők is, akiket kérem, hogy jelezzék most, eh, hogyha kérik a szót. Gunnár, most akkor megadom neked a szót. Köszönöm, hogy eljöttél. Tudom, hogy holnap délelőtt az árnyék jelentéstevők is találkoznak, de mégiscsak úgy gondolom, hogy ez egy roppant fontos dosszié, tehát fontos, hogy ezen dolgozzunk. Köszönöm szépen! Többször megvitathattuk már ezt a fontos kérdést, ezt a fontos dossziét, hosszú munkát folytattunk, és azt kell, hogy mondjam, hogy az árnyék jelentéstevők kitűnő szellemben, nagyszerű hangulatban, konstruktív módon tudtak együttműködni, nem győzöm ezt eléggé kihangsúlyozni és értékelni. Azt remélem, hogy holnap tarthatjuk meg az utolsó, a legeslegutolsó árnyékülést, árnyék jelentéstevő ülést, és így május 20-án Strasbourgban szavazhatunk. Ez pedig azt jelenteni, hogy a folyamat második fázisa kezdetét veheti. És fontos, hogy lássuk, hogy ez megtörténjen. A módszerekről szeretnék még mondani valamit, hogy hogyan dolgozzunk, hiszen a célom az volt, hogy a lehető legszélesebb kompromisszumot kovácsoljuk ki, találjuk meg és dolgozzuk ki. Biztosítandó, hogyha létezik egy közös nevező, egy közös út feltárul előttünk, a nevező útja, akkor ezen a nevező útján együtt haladhatunk a megoldás felem. Márpedig feltárul ez az út, a közös nevező útja előttünk, Kicsiként zavart ugyanakkor az, hogy az elnökünk azt twittelte pénteken, hogy a RRD nem jelentéstevője nem hajlandó megfelelően együttműködni, és azt kell, hogy mondjam, hogy a szakbizottság és a parlament eh, munka módszereit twittekkel nem lehet megváltoztatni. Hogyha az együttműködésünk más formáját akarjuk kialakítani, akkor a koordinátorok ülésében kell ezt kialakítanunk is itt a teremben. Hogyha én a kollégáimnak kompromisszumokat javaslok, akkor ez még nem véglegesített szöveg, hanem éppen az a célem, hogy az ő igényeiknek megfeleljek a kompromisszumokkal. És nem a végső kész dokumentummal traktálom őket, éppen ezért számomra nagyon fontos, hogy bízhassanak bennem, és én pedig bízhassak bennük hiszen ez a folyamat nagyon átlátható volt. Nem csak a viták voltak átláthatóak, áthallhatóak itt a szakbizottságban, hanem sajtótájékoztatókat tartottunk, a újságírók kérdéseire megfeleltünk, és így fogunk a jövőben is dolgozni. De volt olyan terület, amelyre azt mondtam, hogy ezt még nem zártuk le, ennek a vitáját még nem fejeztük be. Ez pedig az nyíltság és az átláthatóság egyik előfeltétele. Ezt, elnök asszony, jegyzőkönyvbe szerettem volna mondani. Most ami a tárgyat illeti, a, a szabályozási tervezetet illeti, két dolgot szeretnék kiemelni. Két dolog rendelkezik nagyon nagy fontossággal. Két, dolog, két területen alakult ki a megértés a problémák struktúrája tekintetében, illetve a megoldások lehetősége tekintetében. Egyrészt a bail-in egy új lehetőséget kínál, nem egy új lehetőség, ez már mindig is fennállt ez a lehetőség, de a valóságban túl sok szereplő tudta a pénzpiacon, hogy igazából ezt nem fogják alkalmazni. Most itt tiszta vizet öntünk a pohárba, és ez nagyon fontos. Hiszen minnyájunknak az volt a célja, hogy a Bélin eszközt úgy alakítsuk ki, hogy egyrészt hiteles legyen, és hihető legyen, hogyha egy bank vagy bankok krízisbe kerülnek, esetleg alkalmazzuk ezt a rendszert, de másrészt olyan módon legyen kialakítva a Bélin eszköz, hogy a bankok finanszírozásának nagyon szolid és megbízható módjává válhasson. Ennek az eszköznek két fontos előnye van. Az egyik a megelőző hatás, a tekintetben, hogy a bankok finanszírozását stabilabbá teszik, úgy alakítják ki a struktúrájukat másrészt, minden bankba befektetőt egyben felügyelővé tesz nem csak az állami felügyelet fogja felügyelni a bankok működését, struktúráját, hanem a befektetők is. És így a menedzsment és a tulajdonosok együtt kell majd, hogy felmérjék a kockázatokat. A második um, dolog, amit a bail-in eszközről el szeretnék mondani, a következő nem úgy kell ezt kialakítani, hogy a félelmet terjesszünk egy olyan területen, ahol nincs oka a félelemnek, ahol nincs alapja a félelemnek. Sokkal inkább a hitelességet teremtjünk meg ezzel. Hiszen vitáinkban azt mondtuk, hogy mindaz, ami Cipruson történt, a 100 ezer e, eurós betétek alatti e, bélin lehetőségének meglebegtetésével a hitelünket e, rombolta és aknázta alá. Világosra kell tehát tenni, hogy a 100 ezer euró alatti betétek semmilyen módon nem válhatnak a bélin áldozatával. Nem bélénezhetőek de ugyanakkor egy minimum kockázat megteremtését eh, helyesnek tartjuk, mondván, hogy a befektetők lesznek az utolsók, a kisbefektetők lesznek az utolsók, akik bebukják, bebélénezik a betéteiket. És így a COD4 dosszié elvárásainak is meg tudunk felelni, hiszen elképzelhető olyan helyzet, amikor a, ezek a befektetések is a bélin áldozatává válnak. Azért fontos, hogy világosan beszéljünk, mert a rendszer és a bankok stabilitását meg kell erősítenünk. Ki szeretném emelni? Elnök asszony, hogy mindenről ma nincsenek fix szabályok, már pedig, hogyha nincs, a krízis esetében nem látunk világosan, és a szabályok nem egyértelműek, akkor nincsen működési a, a, a működési rendszer sem átlátható, és ezt a krízis során megtapasztalhattuk. A legbizonytalanabban mindenki akkor cselekszik, hogyha valóban nincsenek átlátható szabályok, és lehet, hogy akkor téved, akkor hoz téves döntéseket. Ezen felül pedig azt is biztosítani szeretném, a nagy bankválság fennállása esetén a szisztemis, szisztemikus problémákat is megfelelő eszközökkel tudjuk megoldani. Nos, erről, éppen erről a vitában nagy nézeteltérések voltak, ezért engedjék meg, hogy erről az eszközről még tisztázó megjegyzéseket tegyek. Nem arról van itt szó, hogy az adófizetők a bankokat vagy a bank tulajdonosokat kárpotolják, bélezik in. Nem, mindez ez az egész intézkedés azután történik, amikor a tulajdonosok elvesztették a tőkéjüket, és amikor egy olyan szisztemikus válság terjed el, amikor más eszközzel nem lehet a pénzügyi rendszer stabilitását fenntartani. De mint ahogy láthattuk a krízisekben, a tagállamok az adófizetők pénzével stabilizálták a bankokat úgy, hogy nem kaptak vissza semmit sem cserében. Ezzel az intézkedéssel. Tehát azt akarjuk biztosítani, hogyha a közkéz eh, avatkozik be, és a közkézzel arra gondolok, hogy nem biztos, hogy a tagállam lehet, hogy az európai alapokat csatornázzuk be a megoldásra, akkor lehetőséget kapjon a köz arra, hogy a pénzintézet értékpapírjaival, részvényeivel kompenzálja magát. És ilyen módon a krízis végeztével kapott valamit cserébe. Máskülönben pedig azt látjuk, hogy a kormányok megmentik a bankokat az adófizetők pénzéből, és az adófizető nem kap semmit cserében. Így kell tehát, hogy eljáruljunk, minden eszközt alkalmaznunk kell annak érdekében, hogy stabilitást megteremtsük, de ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy a jövőben egyetlen tulajdonos, egyetlen részvényes és egyetlen bankmenedzser sem érezheti majd úgy, hogy egy kockázatot vállal, és ez nem veszélyezteti saját anyagi érdekeit, vagy tulajdonos érdekeit ilyen világos szabályokkal más területeken is határozottabb fellépést értünk el, hiszen minél inkább világos a jogrend, annál inkább nagyobb az operacionális biztonsága is a rendszernek, és ilyen módon egyre jobban meg tudjuk védeni a céljainkat. Köszönöm. I thought I tweeted what was the status quo that... Azt hiszem, hogy úgy kezeltük ezt a helyzetet, mint egy status quo-t, és azt hiszem, hogy én sem kaptam még ezt meg, de úgy tűnik, hogy mások már előttem hozzájutottak. Most az árnyék elődök következnek, először az SND nevében Elisa, de most bekapcsolom az órát, és próbáljuk meg 5 percen belül tartani a hozzászólást. Köszönöm, elnök asszony! Azt hiszem azzal kezdeném, hogy köszönetet mondok Gunnarnak a nyitottságáért, a kompromisszumkészségéért. Azt hiszem, hogy nagyon jól sikerült haladnunk ebben az ügyben. Most csak a négy legutóbbi olyan ügyre koncentrálnék, ami remélhetőleg megoldásra kerül majd holnap. Ezek közül a legtöbb ahhoz a ki nem mondott kapcsolathoz tartozik, ami a bankok szuverenitásához köti ezt a kérdést. És ahogy az imént is mondtuk, a ciprusi helyzet a legjobb példája annak, hogy hogyan rángathat egy egész országot a rémálmok birodalmába egy ilyen esemény. Ez egy ilyen probléma egy nagyobb országban talán észrevétlenül marad. De mivel egy belső piacon mozgunk, mindig a szemünk előtt van ez a példa. Az egyik dolog, amit szeretnék elmondani, az, hogy megpróbáltuk újra kiegyensúlyozni itt az erőviszonyokat, különösen a konfliktus megoldások területét a származási és a befogadó országok között. Több egymást követő pillanatban is sor kerülhet erre a közvetítésre, és próbáljuk újra kiegyensúlyozni ezt a befolyást, és igyekszünk nagyobb hangsúlyt fektetni a technikai szabványokra. Még ki kell dolgoznunk azt, hogy konkrétan milyen esetekben lesz szükség bíráskodásra annak értelmében, hogy a belső piac folytonosságát meg tudjuk őrizni, és hogy meg tudjuk előzni a piacok szétaprózódását, azzal, hogy a befogadó országok ring fencinget végeznek, a származási országok pedig egyedileg hoznak döntést. Ez tehát az első kérdés. A második az, ami Gunnar számára is nagyon kedves. És én is fontosnak tartom azt, hogy ezt a kérdést is kezeljük ezen a jogszabályon belül. Ez nem más, mint az állami beavatkozás feltételei. Azt hiszem, hogy gondoskodnunk kell arról, hogy ezek a feltételrendszerek kellően egyértelműek és garantálják, hogy nincsen két különféle megoldás. Az egyik a gyengébb országok számára, akik a bail-inre kénytelenek támaszkodni, egy másik pedig a gazdag országok számára, akiknek csak a bail-out áll a rendelkezésére. Azt hiszem, az a megközelítés, amit Gunnar mondott, és amin mi is dolgozunk, az eléggé észszerű, de gondoskodnunk kell arról, hogy innen ne az következzen, hogy az egyes tagállami bankok másképp férnek hozzá a tőkéhez, illetve gondolnunk kell még a betétek kifizetésére is. Itt úgy gondolom, hogy a jó irányba haladunk, de ezt a néhány kérdést még meg kell fontolni. A harmadik téma azokhoz az eszközökhöz köthető, amik rendelkezésünkre állnak, hogy megoldjuk a szanálás kérdését egyedi szanálási alapokat alkalmaztunk, és minden alkalommal egyedi döntést hoztunk, a tagállamok kockázat alapú hozzájárulásából kiindulva. Ugyanakkor most nyugtalan vagyok azért, mert a bizottságtól olyan javaslatot kaptunk, miszerint ezek az alapok kölcsönösen támogatnák egymást. most egy másik helyzetbe kerültünk át, most már erre nem teszünk utalást. Ez a konkrét szövegezés kompromisszumot jelentene, azt mondaná ki, hogy a tagállamoknak kell megtervezniük a pénzügyi rendszert, ami a jövőben egy európai szanálási alap létrehozásához vezetne. Nehézkesnek tartom azt, hogy a parlamentnek egy olyan javaslata van, ami ezeket a szanálási alapokat kötelezően kölcsönössé tenni. És a ciprusi válság után ettől most elhátrálunk anélkül, hogy bármilyen jövőképünk lenne. Tehát bennem csak az merült fel, hogy hogyan lehetne mégiscsak megtartani ezt a javaslatot. És még egy kérdés, amit meg kell oldani, az, hogy hogyan lehet ezeket a szanálási alapokat összevetni azokkal az adókkal múlttal kapcsolatban eh, én nem bánom azt, hogy a bankok által beszedett eh, adókat eh, szanálási alapként használják, de fontos lenne ezt részletesen megvizsgálni, hogyha ez a nemzeti költségvetésekbe fog bekerülni. Ez kellően átlátható és könnyen alkalmazható arra, hogy válság esetén beavatkozzunk? Tehát ezen kérdések közül néhányat már csak nem már le is zártunk, de utána újra elkezdtük megtárgyalni ezeket, és hálás vagyok Gunnarnak, hogy hajlandó volt erre a felülvizsgálatra. Erre a ciprusi válság miatt volt szükség. És ekkor kezdtük el az elejétől a végéig újraolvasni ezt a szöveget. És ekkor értettük meg, hogy bizonyos szövegrészeket át kell dolgozni de biztos vagyok benne, hogy ezeken végig tudunk menni, és holnap vagy következő héten végeredményre jutunk. Köszönöm szépen, Wolf Klintz. Köszönöm szépen. Valójában egyetértek. Azt hiszem, holnap lesz az utolsó ülésünk. Csak néhány apró megjegyzést szeretnék most tenni. A kormány kezében lévő eszközökre vonatkozó rész jelenleg úgy hangzik, hogy ez az utolsó menedék más eszközökkel összekapcsolva. Ezt a szövegezést szeretném még egyszer átbeszélni, ugyanis, hogy ez összekapcsolódik-e más eszközökkel, vagy hogy utolsó menedéke, lehet, hogy ez nem egészen ugyanazt jelenti. Ezen kívül a javaslat jelenlegi formájában azt mondja ki, hogy ha a kormány úgy dönt, hogy beavatkozik, és felhasználja mindazt a pénzt, ami a szanálási alapban van, most vagy a bail-in és a szanálási alap elegendőnek bizonyul, és akkor ezzel le is zárul, vagy pedig beavatkozik a kormány, és akkor valószínűleg egészen máshogy fog majd alakulni a helyzet. A bail kapcsolatban világosan ki kellene mondanunk, hogy a bail-inre felhasználható betétek a 100 ezer eurónál nagyobb nem biztosított betétek, és ezek alól nincs menekvés. Jelenlegi formájában a szöveg azt mondja ki, hogy ez az utolsó szanálási lehetőség a kormány támogatása után. Lehet, hogy ezt én olvastam félre, ugyanis számomra van egy egyértelmű hierarchia annak alapján. Tehát először a részvényesek pénze, utána jönnek a hitelezők, és ez alól nincsen kivétel. Tehát én legalábbis ezt így gondolom. Ami pedig a derivatívákat illeti, azt hiszem, hogy Sharon is arra mutatott rá, hogy ahogy én is gondolom, ez alátámasztható, és ahogy Lambert javasolta, meg kellene különböztetni azokat, amelyek egy központi félhez kapcsolódnak, vagy lehetne egy kivétel, ami azokra vonatkozna, amelyek továbbra is az iparág eh, miatt eh, vannak eh, nehézségeknek kitéve. Tehát, ahogy az MR fájlban is szerepel, szükség lenne itt is kivételekre azokban az esetekben, ahol egy központi fél foglalkozik a kereskedelemmel. A Bélin a felhasználható betétek, erről már beszéltünk, és a Bélin eszközökkel sincs gond. A következő a DGS alap. Úgy vélem, hogy ebben a konkrét ügyben tartózkodnunk kéne attól, hogy már most eldöntsük, hogy ezt az alapot hogyan használjuk fel. Ugyanis ez egy teljesen külön dosszié, ez még nem végleges. A parlament már lezárt az ezzel kapcsolatos munkát, de nem tudom, hogy itt kellene-e ilyen messzire mennünk. Jobb lenne, hogyha nem avatkoznánk bele azokba a tárgyalásokba, amik remélhetőleg nagyon hamar elkezdődnek majd. És itt van még azoknak a különleges hitel, hitelintézményeknek az esete, amelyeket a kormány birtokol, és amelyekért a kormány is felel anyagilag. Ezek nulla kockázatú intézmények. Az a kérdés, hogy ezeket a különleges intézményeket is, amelyeknek egyáltalán nincsen kockázatuk, meg lehet-e kérni arra, hiszen őket probléma esetén maga a részvényes, tehát az állam fogja finanszírozni, tehát meg kellett tőlük követelni hogy hozzájáruljanak a szanálási alaphoz. Azt hiszem, hogy ez nem igazolható, ők soha nem fognak ilyen alapokhoz fordulni, valószínűleg tehát őket ki kellene hagyni. Az utolsó pont pedig az időzítést illeti. 2018-at emlegetjük itt. Azt hiszem, hogy ennél nagyra törőbbnek kellene lennünk, hiszen nehéz lenne a tanácsot meggyőzni arról, hogy a dátumot megváltoztassa. De ha nem tudjuk elérni 2018-ra, akkor biztos, hogy nem érjük el 2016-ra, 5-re vagy 4-re. Tehát már csak technikai szempontból is előrébb kellene haladnunk. Azt gondolom, a lehető leghamarabb le kéne zárnunk ezt az ügyet, tehát jövő héten szavazzunk erről. A következő bankcsőd valószínűleg nem fog évtizedekig váratni magára, ezért szükség van valamire, ami a bank ágazat konszolidációját felgyorsítja. Ugyanis azt gondolom, hogy igenis szükség van további konszolidációra. És a tagállamok megpróbálják majd elkerülni ezeket a helyzeteket. Köszönöm, Filip. That, uh, that, uh... Igen, sok mindent tudok támogatni abból, amit Wolf elmondott, tehát nem ismételném meg őket. Egy dolgot azért kiemelnék, amit Eliza már említett. Künár, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy használjuk fel, amit Eliza mondott. Igen, az EBI-át támogatni kell, hiszen itt vannak a legfontosabb kollégák, bár szerint belga tapasztalataim szerint a bankválság az ilyen határokon átnyúló óriásokkal, mint a Fortis, Dexia, ING, arra a következtetése juttatak, hogyha el akarjuk kerülni a pánikot a futballpályán, akkor tényleg kell egy főbíró. Nagyon fontos, hogy döntés szülessen a befogadó országban, és ha nem tetszik az illetékeseknek, akkor ennek megfelelően járnak el. Hát koordinálásra van szükség. Hamarosan szükség lenne az egységes mechanizmusról megfogalmazott állásfoglalásra, de talán túl sokat kell majd rá várnunk. Azt gondolom, hogy legalábbis minimális biztonsági hálóra szükség van itt. Egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy nem bízhatunk a döntéshozókban, ha nincs megfelelő elszámoltathatóság. Ezért kell ez az adózási ö, védzáradék. Hogy ne lehessen elfogadhatatlan költségvetési következményekkel szembenéznie egyetlen egy tagállamnak sem. Azt hiszem, hogy ez nagyon fair megoldás ami a konkrét javaslatot illeti, és kérem, hogy az árnyék jelentés készítők, és persze az előadó is ezt alaposan gondolja meg, először is legyen kötelező közvetítés az állásfoglalási részre, ez csak a csoportos határokon átnyúló döntésekre vonatkozik, a 12.4-es cikk, aztán van egy 15.5-ös, illetve a 83.6-os cikkek. Itt kötelezőnek kellene lenni a mediációnak, de szeretném, hogyha mindenki ugyanabból indulnak ki. Még egyszer elmondom, az adózási védzáradék kerüljön bele ugyanabba a cikkbe. Csak azért, hogy mindenki tudja, hogy itt gyakorlatilag itt arról van szó, hogy azt az elvet alkalmazzuk, hogy erős kezű főbíró legyen. Én jobban szeretném, hogyha három cikk vonatkozásában így lenne, de azért körülhatárolnánk a határait a hatáskörének holnap emellett fogok kiállni. Úgy gondolom, hogy ez biztosítja azt a határokon átnyúló dimenziót, amire rendkívül nagy szükség van, amely egyébként csak talán a nemzeti programok szabványosítási kísérlete lenne. Tökéletesen egyetértek azzal, amit Wolf mondott a hatályba lépésről, és a bizottságtól is azt hallottam, hogy tovább léphetünk, június 1 -e legyen mondjuk a kitűzött cél, az 1-1-15 vonatkozásában, de ugye 18 hónap áll még rendelkezésre az intézkedésekre, hogy 2016 júniusára már minden eh, kész legyen. Ez még elég soká lesz, eh, ha mindent úgy fogadunk el, ahogy javasoltak, akkor tíz évvel később ö, kezd ez működni, mint ahogy beindult a pénzügyi válság. Végül is ö, változtatunk a játékszabályokon, még akkor is, hogyha úgy tűnik, hogy nem. Végezetül Mi a helyzet a betétekkel? ez gyakorlatilag kötvényekre is vonatkozik. Nem akarunk mindent betétként kezelni, a definíció vonatkozásában nem szabad visszaéléseket megengedni. Köszönöm szépen, Viki! Jó, először is köszönet az előadónak, kiváló munkát végzett, hogy a hajót egyenesbe hozza miután már jobbra-balra csálingozott, nagyon nehéz ez a téma, úgyhogy gondolom mindannyian menet közben tanulunk különböző helyzetekből és a ciprusi helyzetből. A nagy helyzet az, hogy ha nem működnek a bankok, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a költségek minimálisra csökkenjenek, tanulnunk kell az eddigi tapasztalatokból, és mindenkinek megfelelő eszközöket kell a kezébe adni, hogy minimális költségekre törekedjen. nem föltétlenül mindig bűnbakot kell keresni, ezt meg kell változtatnunk, az adófizető csattan az ostor. Egyértelművé kell tennünk mindent, a megfelelő hatóságok megfelelő rugalmassággal kell, hogy rendelkezzenek, hogy az adott helyzethez alkalmazhassanak. Biztonságosnak kell lenni a betéteknek egy biztonságos bankban, ezen kívül gyorsan kell tudnunk dönteni. Öt fontos dologra kell koncentrálnunk. Először is. A pénzforrások, rogalmassága ezeknek rendkívül fontos kérdés számunkra, hiszen a pénz nem nő a fákon. A bankokra szükségünk van, hogy kölcsönözzenek, hogy a gazdaság elérje azokat a célokat, amelyeket kitűz maga elé. Nos, ami a különböző módszereket illeti, hogy hogyan lehet pénzt teremteni, és hogy a bankok visszafizessék a költségeket. Köszönjük az előadónak az elképzeléseit. Szeretnénk valami módszert, eszközt ezzel kapcsolatban bevezetni, hogy csökkentsük a kormány adósságát, deficitét, és így be lehet fektetnie a növekedésbe, munkahelyteremtésbe, így végül is növekszik a gazdaság, és mindenkinek ez a célja. Nem mondhatjuk azt, hogy ez csak a bankok hibája, mert akkor nem föltétlenül ezt az eszközt vetjük be a pénzügyi alapokkal szemben. Na de mi van akkor, hogyha a kormány adóságba fektetik ezt be? Úgy gondolom, ez volna a megoldás. Na most, ami a bailinget illeti ha minimum feltételt fogalmazunk meg a banki tőkével kapcsolatban, olyan összegnek kell ennek lennie, amely megegyezik ezzel a, tőké, ezzel a tőkével. És ezért kell minimális futamidő ehhez. Nem csak a betétekről lehet szó, Nagyon fontos ez az eszköz, nagyon jó, hogy rugalmasság is eh, rendelkezésünkre áll. Persze a befektetőknek világosan kell látni, de akkor is fontos a rugalmasság. Ami az ipát illeti. Azt hiszem, hogy az előadó nagyon érzékenyen reagált erre a problémára, ahol a mediáció a legfontosabb, legjobb megoldás. Válság esetén nagyon gyorsan kell tudni fellépni, és a mediáció válságidőben, válságos időkben egy döntés kapcsolatában határozat formájában egyáltalán nem azt a célt szolgálja, amit szeretnénk. Aki fizet, annak kell a diktálónak is lennie. Köszönöm szépen! döntésért. Tehát a negyedik dolog, gyakorlatilag azt gondolom, hogy a hazai döntéshozó kerül most itt elsősorban Rivalda fénybe, nem annyira a befogadó, úgyhogy itt is van még tennivalónk. Végezetül az ötödik pont, az ösztönzők, ne csak a tőke legyen az, ez fontos lenne, legyen rugalmasság, és azt hiszem, hogy a jelenlegi megfogalmazást el tudjuk fogadni. Köszönöm. Köszönöm. Ászid Luling a következő, és még ketten, azt hiszem, hogy szerettek volna már korábban is hozzászólni, de eddig nem sikerült, úgyhogy Astrid a következő. Egy apró kérdésem lenne. Nagyjából el tudom fogadni ezt a jelentést. Hökmárk úr tollából. Azonban jobb egyensúlyt szeretnék a befogadó és a helyi hatóságok között. Mert ugye az úgynevezett host államok esetében gyakorlatilag szeretném, hogyha a teljes jog, joggal lehetnének a tárgyaló asztalnál. Hökmárk úr, ott történtek javítások, de szeretném, hogyha ebbe az irányba még egy picit javítanánk rajta. Köszönöm szépen, köszönöm, Korin. Köszönöm szépen, köszönet Gunárnak az együttes munkáért a csomag előkészítése során. Egyetértek Gunárral, tényleg szavazni kell, és remélem, hogy holnap sikerül a még nyitott kérdéseket megoldani. Ha nem, akkor szerintem szavazni kell, nem szabad elnapolni ismételten ezt a kérdést. Szeretném támogatni Klinzt és Philip Lambert. Nagyon fontos a harmonizált megközelítés, az EBA szerepe fontos kell, hogy legyen is erőteljes, de az is fontos, hogy a illetékes hatóságok tudják azt, hogy ez az új megoldás. Gunnar már elmondta, hogy ez természetesen így van, azonban ami az illetékes hatóságok definíciát illeti, ez a 2006-os irányelvre utal, remélem, hogy kiegészítésre kerül, mert ez azt hiszem nem világos minden egyes tagállam esetében, és ezt világosá kell tennünk. Ami a bail-in eszközt illeti válságos esetben. Azt tapasztaltuk, hogy rendkívül fontos, hogy egyértelmű legyen minden a harmonizált megközelítés vonatkozásában európai szinten, úgyhogy tényleg oda kell figyelnünk, hogy hogyan fogalmazzuk ezt meg, illetve egyértelműen kell fogalmaznunk a 100 ezer fölötti betétek vonatkozásában, hiszen erről folyik pillanatnyilag a vita a tanácson belül. Lehet, hogy a tanácsnak nem világos az egészen, nekünk azonban az kell, hogy legyen. Tetszik a megközelítés, hogy korábbi dátumot válaszunk, talán nem várhatunk 2018-ig. Wolf Klint és Lambert is emeletette a voksot, támogatom én is. Ami az utolsó dolog, és ami meglep, az alapkérdése. Azt hiszem, hogy egyértelmű volt, hogy ez az volt, és nem lehet felhasználni arra, hogy a adóságot csökkentsük. De most ennyit szerettem volna csak elmondani, nincs más jelentés készít, hogy megoldjuk a kérdést. Köszönöm. Van egy kis listám, mindegyikre nem akarok kitérni, mert holnapra időben el fogom küldeni majd a szövegjavaslataimat. Ezt a kérdést, az alapkérdését felvetettük, illetve az, hogy a ö, tagállam ö, mérlegében szerepeljen, Ha így van ez, egyes tagállamoknál most is így van, az eladó egyetért, hogy a kontingens felelősség kérdésében ilyen szintet érjen el az alap. Gondolom, hogy ez már foglalkozik ezzel a kérdéssel. Legalábbis szerintem így lehetne kompromisszumot kötni, és azt hiszem az előadó is ebbe az irányba indult el. Nos, amire Wolf utalt, hogy, amit felvetettem. Nagyon óvatosan kell eljárnunk, mert ugye a ö, nyugdíj alapokat ö, kivettük ebből például, és valamilyen oknál fogva továbbiakban is így jártunk el, úgyhogy vigyázni kell a derivált termékek esetében, Ha alárendeljük őket, akkor minden olyan erőfeszítésünk, amely arra irányult, hogy bizonyos termékek esetében ne túlságosan drágítsuk meg az üzletmenetet, aláásódnak. Tehát ha különbséget akarunk tenni ezek között, a túlságosan egzotikus és nem jó között, illetve azok között, amelyeket már korábban is preferáltunk, akkor maradnék a preferáltak mellett, A hierarchia vonatkozásában el tudom fogadni azt, hogy bizonyos rugalmaságra van szükség az egyes rétegek között, de vigyázni kell, hogy ne legyen olyan ö, zűrzavar, mint Ciprusban. Ez nem föltétlenül logikus jelenleg, mert egyébként törstőkévé lehet az egészet alakítani, ez elvileg lehetetlen. Úgyhogy ide a substantially szót be kell szúrni. De azt hiszem, hogy meg lehet találni a megfelelő megoldást. A réteg az nem megfelelő számomra, úgy gondolom. Nos, ennyit szerettem volna elmondani, és ami a szövegjavaslatokat illeti, lehet, hogy lesznek már jobbak is, mint amit én gondoltam. Úgyhogy nagyon köszönöm mindenkinek. Gunár, esetleg a, végszó jogán. Um, I, I... Köszönöm szépen. Ennek a vitának, ebből a vitából azt a következtethetést vontjuk le, hogy Elég sok elképzelés van arról, hogy hogyan is kellene ezt csinálni. És vannak érdekkonfliktusok fontos területeken is. Hogyha pedig van ilyen, akkor ezekkel foglalkozni kell. Ez azt jelenti, hogy minden érdekre kell adni valami választ, de fontos a különböző érdekek között megtartani az egyensúlyt. Nagyon lényeges az, hogy jogilag minden egyértelmű és világos legyen. Ugyanis a legrosszabb az lehet, hogyha ha valaki válságban van, és nem tudja pontosan, hogy mit hogyan tegyen. Ugyanis akkor minden lépés megkérdőjeleződik, ez pedig habozáshoz vezet, a habozás pedig rengeteg pénzbe kerül ilyen helyzetekben. Tehát mindenki számára jobb, hogyha egyfajta egyensúlyt hozunk létre, és jogi egyértelműségüket. Ez egyértelműséget. Mit beszéltünk a home host kérdésről, fogadó küldőállam, de amint jogilag minden világos és lehet tervezni, akkor a jogi egyértelműség is megvalósul. Ez sokkal jobb, mint vannak szürke zónák, és marad a bizonytalanság. E, ez valamennyiünk számára fontos. E, ma ugyanis az a probléma, hogy jogilag nincs egyértelmű szabályozás alapvető kérdésekben sem. Ez okozta azt az érzést, hogy majd az állam aztán végül úgyis beavatkozik. És e, ezért vetődtek fel a kérdések. Én ezt láttam és ezért mondtam az árnyék előadóknak is, és a bizottság minden tagjának, hogy szinte minden közelmúltbeli bankválságban azok, akiknek a döntéseket kellett meghozni, a valóságban nem tudták, hogy mit tegyenek, azt hogy tegyék, és milyen jogalapja van annak, amit tennének. Ezért voltak ezek a ciprusi éjszakák, ha így fogalmazhatok, de más országokban is láttunk ilyet. Az egyértelműség hiánya okozza a legtöbbet az adófizetőknek, és ez a legveszélyesebb a jóléti államok számára. A holnapi megbeszélésen én ilyen irányba szeretnék menni, le kell ezt tudnunk zárni, képesek kell, hogy legyünk a szavazásra. Lehet, hogy nem lesznek nagyon nagy széleskörű kompromisszumok, de azért próbáljuk meg, hogy ez megszülessen. Nem lesz abból baj, hogyha néhány elemről szavazunk. És szeretném, hogyha az árnyék előadók képesek lennének a kompromisszumokra ugyanis a következő lépésben majd neki kell megalkotni azt a jogi egyértelműséget, amire szükségünk van. Köszönöm, Gunár, köszönöm a munkádat, és azt hiszem, hogy be tudjuk tartani a határidőt, május 20-a Strasbourg szavazás. Ezzel lezárjuk ezt az ülést, és Strasbourgban lesz a következő eh, szakbizottsági ülésünk 20-án.